kedves kollégák! Kezdjük el az ülést. Nagyon sok napi rendi pontunk van. Rendelsz biztossal folytattuk a, folytattunk struktúrális párbeszédet, illetve meghallgatjuk az illetékes miniszterek előadását olyan témákban, amelyek a LIBE kompetenciájába tartoznak. Az Európai Unió soros elnökséget betöltő Horvátország képviseletében. A hetes napi rendi ponttal kezdjük, amely a terrorista tartalmak elleni online küzdelem. Ez egy nagyon súlyos kérdés. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az elmúlt héten a plenáris hét ideje alatt Johansen biztossal egyeztettem az elmúlt héten kedden erről a témáról. Ezt a témát blokkolták már egy ideje. Vannak nézeteltérések, az Európai Parlament és a tanács véleménye különböznek ebben a témában, de Johansson biztostól megtudtuk azt, hogy ő eltökélte magát annak érdekében, hogy kompromisszumos javaslat szülessen. Ezt folyamatosan kértük, a Libe folyamatosan ragaszkodott ehhez. A technikai találkozókon kompromisszumos javaslatot mutat majd be annak érdekében, hogy a tárgyalásokat ezzel megkönnyítse. A parlament első olvasatban elfogadta az álláspontját, Elindultak a tárgyalások 2019. Eh, decemberében a Libe megszavazta azt, hogy induljanak el a tárgyalások a tanácssal. Most pedig a második olvasat szakaszához érkeztünk. Három politikai trialógusra került sor a finn soros elnökség alatt. Eddig sajnos eh, eredmény nélkül. De szeretném, hogyha most Jaki urat meghallgatnánk, az ECR e képviseletében ő a jelentéstevőnk, és ő fog beszámolni az intézmény közi tárgyalásokról. Utána vitát folytattunk, először az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Először Jáki urat szeretnénk meghallgatni, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, lengyelül szeretném folytatni. A LIBE szakbizottság október 17-én tárgyalási mandátumot adott, és a LIBE szakbizottság kollégáival együtt elkezdtük a munkát. Az elmúlt három hónapban 16 találkozót folytattunk, 7 technikai jellegű találkozóra és 3 trialógusra került sor. Tudnunk kell azt, hogy a parlament és a tanács anyagai nagyban különböznek egymástól. Az Európai Parlament egy teljesen más megközelítést választott, mint a tanács vagy a bizottság. A képviselők komoly munkájának köszönhetően azonban sikerült sok mindent elérni, a legutóbbi trialógusra decemberben került sor. A terrorista tartalmat definiáltuk, illetve hogy ez pontosan mit jelent, beszéltünk a filterekről, a szűrőkről, beszéltünk uh, a terrorista megszüntetésről, a hetes cikk, a tízes, tizenhatos cikkek mind-mind fontosak ennek kapcsán. Illetve van itt egy cikk az értékeléssel kapcsolatban is. A parlament a biztosíték, biztosítási mechanizmusokat is definiálta, illetve a vélemény szabadságot. Szerdán Kali Juhánt asszony és Brájer úr szakértői találkozót szerveznek, és februárban találkozunk az Európollal, illetve nagyon sok civil szervezettel, meg szeretném önöket hívni erre a találkozóra. Meg vagyok győződve arról, hogy ezek a szakértői panelek segítenek majd bennünket a kompromisszum megtalálásában. Jelen pillanatban tudnunk kell azt, hogy a dokumentum nem tartalmaz eh, technikai problémákat, de ettől függetlenül még mindig van két olyan elem, amely kapcsán eh, véleményünk nagyon különbözik a tanács és a bizottság véleményétől. Itt az első elem a leginkább vitatott, a rendeletekről szól, amelyek határokon átnyúlóan hivatottak megszüntetni a terrorista tar- tartalmakat. Ez az elem jelentős ellenállást váltott ki az internet vállalkozások részéről. A tanács és a bizottság szeretnék ezt az eszközt létrehozni, de a parlament folyamatosan hangsúlyozta azt, hogy mindez veszélyezteti a véleménynyilvánítás szabadságát az interneten. Én a szakbizottságban egyeztetek az összes frakció képviselőivel, és elmondhatom azt, hogy nem szeretné senki sem beadni a derekát a tanácsnak. Itt automatikus ellenőrző szűrőkről van szó. Ez is egy ellentmondásos elem. A tanács bizonyos eszközöket szeretne létrehozni. Az Európai Parlament azonban elmondta, hogy mindez veszélyeztetheti az internetes véleménynyilvánítás szabadságát. Összefoglalóul sok mindent sikerült elérnünk, az említett két elem van pusztán nyitva. Az Európai Parlament szeretné megvédeni a véleménynyilvánítás szabadságát az interneten, a tanács azonban az új eszközöket használni szeretné. Kompromisszumra nincs lehetőség, úgy tűnik. A másik fél nem igazán segítőkész ebben a kérdésben. Ambiciózus a menetrendünk, illetve az időtervünk. Nagyon sok szakértői találkozót terveztünk, és remélhetőleg sikerül kompromisszumot elérni. Én optimista vagyok, és szeretnék köszönetet mondani az összes árnyékjelentéstevőnek. A legtöbb dolgot már elvégeztük, és a legfontosabb döntéseket kell még, hogy meghozzuk. Köszönöm. Köszönöm Jáki úrnak ezt az összegzést a helyzet állásáról. Most pedig az jelentés tevőket szeretnénk meghallgatni. Száfele Hosszú úr, parancsoljon néppárt! Köszönöm szépen! Azzal szeretném kérdezni, kezdeni, hogy megköszönöm a munkáját a jelentéstevőnek. Az minden bizonyal igaz, hogy egy nagyon bonyolult munkáról van szó, és ahogyan ön is elmagyarázta, az eredeti um, álláspontok igen messze voltak egymástól, és hát sok kérdésben még most is nagyon távol állnak egymástól. Az álláspontok az is igaz, és ezt el is kell ismerni, hogy azért sikerült előrelépéseket is elérnünk jelentős kérdésekben, olyan kérdésekben, amelyekről korábban nagy vita folyt. Például a terrorizmus definíciója az egyik ilyen, amely alapvetően fontos volt abból a szempontból, hogy meg tudjuk határozni a hatályt. És ugyanakkor egyértelmű, hogy a kompetens hatóság definíciója sem volt egyszerű. Ugye itt főként a terrorista tartalmak visszavonására gondolunk az illetékes hatóságok szempontjából. Tehát ezek mind nagyon nehéz kérdések, és hát egyrészt ott van a határon átnyúló együttműködés kérdése is, és ennek a rendeletnek további értékekkel legyen a jelenlegi jogszabályokhoz képest, és egyfajta határon átnyúló hatást kell biztosítani a terrorista tartalmak visszavonására való kötelezettségek tekintetében. Olyan formákat kell megtalálnunk, és bizonyan ebben segíteni fog a bizottság is, mert ők is majd különböző javaslatokkal fognak előállni. Aztán itt vannak a filterek. Ezeknek is tiszteletbe kell tartania azokat az alapelveket, amelyeknek alapján senkire sem lehet, senkit sem lehet arra kötelezni, hogy állandóan monitorozza az összes feltett tartalmat. Ugyanakkor megelőzéssel is foglalkozni kell, és ez már jelenleg is így van részben. De ezzel a rendelettel gyakorlatilag az lenne a cél, hogy egy önkéntes rendszerről, ami a jelenlegi rendszert jellemzi, egy olyan új rendezettebb rendszerre tudnánk áttérni, amely szerintünk, legalábbis a néppárt álláspontja szerint egyértelműen fontos. És ezzel kapcsolatban nagyon fontos lenne, hogy ezeket a visszavonási kötelezettségeket határon átnyúló hatállyal tudjuk ellátni. Aztán itt vannak még a filterek is, és azt hiszem, hogy mind a két oldalon, tehát a tanács és a bizottság részéről is azért még itt van mozgástér. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szarszalihoz úr. Az SND nevében Marina Caligrande következik. Önni a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretném Jáki úrnak megköszönni a prezentációját, illetve azt is, hogy a tárgyalások során nagyon jól vezette a tárgyalócsoportot az elmúlt 5-6 hónap során. Én nem tudom azt mondani, hogy ez a fájl blokkolva lenne, ez nem igaz. Nagyon sok technikai munkát végeztünk, kompromisszumokat is sikerült elérni. Persze vannak még nagy kérdések, amelyeket el kell dönteni a trialógusok során, de én azért azzal érvelnék, hogy Jaki úr vezetése alatt igenis sikerült előrelépéseket elérni. Én szerintem senki sem gondolja azt, hogy online a terrorista tartalmaknak bármiféle teret kellene biztosítani. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy ha ezek felkerülnek a netre, akkor ezeket le kell szedni. A kérdés az, hogy hogyan, és hogyan lehet ezt a politikai jellegű dokumentumot implementálni olyan módon, hogy az hatékony legyen, gyorsan megvalósuljon, és eredményeket tudjunk felmutatni. Én szerintem ez az a kérdés amelyben nem értünk egyet a bizottsággal és a tanácssal. A korábban felszólalók is utaltak néhány kérdésre, és nem is akarom most ezeket megismételni, de azért rávilágítanék arra, hogy a határon átnyúló a kötelezettségek hogy néznek ki. Az Európai Unió egyrészt célja az, hogy egy egységes jogi térség legyen, de ez jelenleg még nem valóság, és ezért én úgy gondolom, hogy ha határon átnyúló, kötelező, érvényű intézkedésekről beszélünk, akkor mindenki tudja, hogy ezeket nem lehet foganatosítani. Az Európai Parlamentnek szerintem jó az álláspontja, ezt még a korábbi parlament elfogadta, a mandátumunk is erős, és hogyha jól értem, akkor kompromisszumokra kellene törekednünk. De ezeknek a kompromisszumoknak nem szabad, hogy a terrorizmus ellenes harc ellenébe menjenek, sőt, inkább gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb megoldásokat kellene ezen keresztül javasolni. Nagyon jó volt azt hallani, hogy Johansson biztos személyesen is benne van ebben a folyamatban. Én várom, hogy vele együtt tudjunk működni. Új a tanács soros ellen, elnöksége is, velük is várjuk a kapcsolatot, és hát azt hiszem, hogy az első a Mm, trilógusra márciusban kerül sor, van elég időnk, hogy először egymással, aztán a bizottsággal és a tanácssal is tárgyaljunk, hogy jó kompromisszumot tudjunk kialkudni. De azért a lényeg az az, hogy ne csak politikai természetű dokumentumot fogadjunk el, amelynek, amelyet nem lehet implementálni. Hatékony és ténylegesen segítő munkára van szükség, mert abban mindenki egyetért, hogy a terrorista tartalmakat online nem lehet megengedni. Köszönöm szépen. Most még a Rényú nevében para Tortundu asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Jaki úrnak. Ez egy kiváló munka volt, és hát látjuk azt is, hogy mindannyian egyetértünk a dokumentumban foglaltakkal. És valóban sikerült előrelépéseket elérni, és szerintem mindannyiunkat az a szellemiség mozgat, hogy megoldásokat találjunk, ténylegesen alkalmazható megoldásokat, amelyek a parlament által elfogadott szövegben szereplő dolgok ne akadályokká váljanak, hanem inkább segítsék azt a munkát, amelynek során az online terrorista tartalmakat le lehet szedni a netről. Ezért nagyon fontos az, hogy azért helyesen halad ez az anyag, ez a munka, és köszönhetően Johansson biztos kompromisszumkészségének én azt gondolom, hogy a következő hónapok során sikerül majd olyan megoldásokat találni, amelyek a jelenlegi nehézkes pontokra megoldás jelentenének. Úgyhogy én igenis, és reményteljes vagyok, szerintem meg fogjuk oldani azt a két-három kérdést, amely még a tárgyalóasztalon van, és amely nehézséget okoz. Persze, amikor határon átnyúló rezsimről beszélünk, akkor még azok is, akik az intenzív együttműködést támogatjuk, tudjuk azt, hogy jogi akadályokba ütközünk, és ezért meg kell találnunk azt a módszert, amely egy második országban valamiféle beavatkozási lehetőséget jelenthet. Úgy, hogy közben a szuverenitás összes elemét tiszteletben tartjuk, ezeket figyelembe kell jelenleg venni. Úgyhogy ezzel együtt én úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a lehetőségeket, mert szerintem lehetséges az egyetértés, és szükséges is. Az online teret a terrorista tartalmaktól meg kell tisztítani. Köszönöm. Köszönöm. Most a zöldek következnek. Breyer úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ez a fájl tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az online terrorista tartalmak levételét a netről az alapjogokkal. A néppárt olyan értelemben tárgyal, olyan alapelvek alapján, amelyek már szerepelnek a jelenlegi javaslatban is. Mi azonban inkább az online alapjogi szempontokat próbáljuk érvényre juttatni, ezért változtatásokat javasolunk. Például nem akarunk upload filtereket, mert ezen keresztül a legális és legitim anyagok nagy része is akár megszűnhet, hogyha ezeket automatikus módon lehet majd feltölteni, illetve ilyen robotos megoldásokat javasolunk. Sajnos ezek a filterek sosem fogják tudni úgy megszűrni az anyagokat, ahogyan egy ember, ahogyan az emberi agy. Ezen kívül itt van még a független hatóság kérdése is. Szeretnénk megfelelő jogsegélyt, és a rendelet precedens értékű az illegális online tartalmakkal kapcsolatban, ezért mi nagyon szeretnénk, hogyha ezt most jól tudnánk megvalósítani. Az internetfelhasználók, a művészek, a kutatók, újságírók, mindenki ránk tekint, és nagyon sok levelet, inputot kaptunk, rengeteg eseményen vettünk részt az iparák képviselőivel, az internetes úttöröktől, az alapvető jogi ügynökségtől, sőt, még az EU-s külön megbízottak is felhívták a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos az alapjogok tiszteletben tartása az online terrorista tartalmakkal kapcsolatban. Ugyanakkor a parlamentnek egységesnek kell lennie, és ebből a szempontból szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és az árnyékjelentéstevőknek, hogy erre odafigyelnek, és hogy a tárgyalások során ezt figyelembe veszik. Konkrétan egyébként csak nagyjából két hónapja ö, tárgyalunk, és az igaz, hogy sok kérdésben sikerült előrelépnünk, és a legutóbbi időszakban jelentős előrehaladásokról számolhatunk be, de hát először itt a parlamenten belül kell kompromisszumra jutnunk. Világossá kell tenni a bizottság és a tanács felé, hogy a parlamenti javaslat óriási hozzáadott értéket képvisel a hatékonyság területén. Mi mindenképpen megteszünk mindent annak érdekébe, hogy egy egyórás határidő bevezetésével sokkal gyorsabban le lehet majd venni ezeket a tartalmakat, és egy hatékony mechanizmussal gazdagítanánk a jogi palettánkat, amelyen keresztül határon átnyúló módon is meg lehet ezt tenni. Ezen kívül pedig fontos lenne az internetes szerverek esetében is hatékonyabb fellépésre sarkalni őket, például azon keresztül, hogy specializált személyeket vesznek fel, akik jelentést tesznek az ilyenfajta online tartalmakról, és együttműködnek, vagy megőrzik ezeket az adatokat, és akár át is adhatják őket a rendvédelmi szerveknek. Tehát szeretnénk egyensúlyra törekedni az alapjogok teljesülése és a terrorista tartalmak letörlése között. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lehan úr ö, kaphatna szót az ID részéről, de nem látom itt a teremben. Úgyhogy a GUE Cornelia Ernst következik. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, aki valóban fantasztikus módon vezeti ezt a folyamatot, ezt az egyeztetést, ezt érdemes lenni a példáját követni. Nagyon jó az együttműködés, mind technikai szinten, mind az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködés szintjén. Ez a megfelelő eljárás, így lehet előrelépni és ezzel minden út eh, nyitva marad előttünk. Nagyon köszönöm ezt eh, neki. Ez az első. A második. Az is nagyon fontos számunkra, hogy a parlament véleményének kulcsfontosságú pontjai benne legyenek az anyagban, és konkrétan két dolog foglalkoztat bennünket, két dolgot kell egymással összeegyeztetni. Az egyik természetesen azt szeretnénk, hogyha a terrorista tartalmak eltűnnének a netről, ez nyilván egyértelmű, mindenki nyilván egyetért ezzel, de ezzel egy időben nagyon fontos, hogy a rendszer függetlenségét és a jogállamiságot meg kell védeni az egyes tagállamokban, és a szabadságot és az alapjogokat, illetve az internet szabadságát is meg kell őrizni. Ez az egésznek a, a lényege, ez a ez az a nehézség, amivel szembenézünk. Készek vagyunk kompromisszumokat kidolgozni, ebben részt venni, hogyha megmarad ez az egyensúly. Ami Számunkra abszolút vitathatatlan ez az upload filterek kérdése. Azt hiszem, hogy olyan egyértelmű álláspontok vannak itt a az érintettek részéről Európában, hogy ezt tiszteletben kell tartanunk, és na, még mind a mai napig aggaszt, bosszant engem, hogy a szerzői jogok esetében ilyen rossz döntést hoztunk. Az upload filterek nem alkalmasak, mint kötelező filterek, mint kötelező előírás, nem használhatjuk ezt, tehát erre nem kötelezhetjük a szolgáltatókat. Tudjuk, hogy ezzel a művészet, a kultúra, az újságírás szabadsága veszélyben van. Tehát az upload filterek nem megfelelő eszközök. Azt gondolom összességében, hogy remélhetjük, hogy jó eredményre, jutunk. Köszönöm szépen! Nem szabadna túlságosan késlekedni, vagy túlságosan elhúzni ezt a témát, mert még több napirendi pont van a napirende, a napirendünkön, a Eurojust képviselőit fogjuk meghallgatni, aztán Didier Reinders igazságügyi biztos, illetve a horvát elnökség is vendégünk lesz, úgyhogy azt javaslom, hogy haladjunk. Ha jól értem, akkor az Európai Bizottság képviselő is itt vannak. Talán valami rövid megjegyzést megoszthatnak velünk. Azt hallottuk a biztostól, hogy hajlandó konstruktív javaslatokkal elénk állni hogy az Európai Parlament tárgyalási mandátuma és a tanácsi mandátum közötti eltérést valahogy áthidalják. Azt gondolom, hogy nagyon bátorító volt az értékelés, és azt láttuk, hogy nagyon konstruktív az árnyékjelentéstevők megközelítése. Az Európai Bizottságtól valami rövid megjegyzést szeretnék kérni. Nem, ha szeretne, nem mindenképpen. Igen, igen, röviden szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a kiváló munkájáért a kiváló tárgyalásokért, amikre eddig sor került. Én látom, hogy a jó szándék megvan a teremben a megoldás megtalálására, és ez engem mindenképpen pozitív pozitívan érint és bátorít. Ahogy az elnök úr is mondta, és a biztos is mondta, mi itt rendelkezésre állunk a kompromisszum keresésben, és szeretnénk valóban konkrét és használható intézkedéseket hozni a terrorista tartalmak kezelésével kapcsolatban. Köszönöm. Úgy látom, hogy az árnyék jelentéstevők nagyon konstruktívak. Reméljük, hogy az Európai Bizottság is az lesz, úgyhogy megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Újra lengyelül beszélnék. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek ezért a konstruktív megközelítésért. Nagyon nagyra értékelem, hogy sikerült egy ilyen jó együttműködést kialakítani, és egy ilyen jó csapatot. Mindenki kompromisszumot keres. Alapvető döntéseket kell hoznunk az Európai Unió jövőbeni biztonságát illetően. A két kérdés, amelyeket meg kell oldanunk, ezek um, példátlanok. Például a tartalmak határon átnyúló levétele. Ezért teszem fel a kérdést, hogy a kompromisszumok kidolgozása során mondjunk le erről? Én természetesen nem fogok döntést hozni az árnyékjelentéstevők egyetértése nélkül. Ah, ahogy látom, az Európai Parlament elég egységes. Nyilván a véleménynyilvánítás szabadságát az interneten meg szeretnénk óvni, úgyhogy a kompromisszum mindenképpen pozitív kompromisszum keresés. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen Jáki úrnak a munkáját, és most rá kell térnünk a következő pontra, a nyolcas, a Libe Eurojust Mission eh, Hágába. Október 31-én eh, volt ez. Ez egy eh, mission jelentés, bemutatása, és közösen tárgyaljuk ezt a kilenc napi rendi ponttal a vendégeinkkel először is Ladislav Hangran, a Eurojust elnöke van itt közöttünk. We welcome the president of Eurojust, an important agency in the constellation of agencies. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a Eurojust elnöke. Sok szeretettel köszöntöm, és nagyon fontos, hogy folyamatos tájékoztatást kapjunk a Eurojust munkájáról. Most mi a helyzet ezzel az ügyel? Az új Eurojust rendelet 2018-ban, 2019. decemberében kezdte meg a működését. Ez egy kiváló eh, lehetőség, alkalom arra, hogy az eh, elnök tájékoztasson bennünket ennek a rendeletnek az alkalmazásáról. Figyelembe kell venni, hogy Dánia helyzete megváltozott a Lisszabonizáció miatt, és ez is jó alkalom arra, hogy beszámoljanak nekünk ennek, e, erről. Ahogy már beszéltünk, több országgal, Grúziával, Szerbiával, Albániával kötött a Eurojust egyezményt. Most először hallgassuk meg a Mission beszámolót. Vince úr és Ragazzo Puncula asszony fognak beszámolni, és aztán a Eurojust elnöke áll rendelkezésre 10 óra 15-ig, hogy eszmecserét folytassunk. Aztán 10 óra 15-kor pedig Reinders úr következik. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen ez a missziós utazás teljesen rendben folyt le, és alapvetően azt tudom elmondani, hogy a, az ottani munka napirendje nagyon jó volt, és nagyon konkrét, komplett munkát végeznek az ottani kollégák, és azt hiszem, hogy a Eurojust vezetőségével való együttműködés is nagyon pozitív volt, ez egy dinamikus, proaktív csapat, és a lehető legjobb megoldásokban gondolkodnak hatalmas egyébként a munkaterhelésük, és a kontextus az pedig ismert, a szervezett bűnözés gyakorlatilag sokkal komplikáltabbá vált. Ennek ellenére az Eurojust konkrét esetei is sokkal bonyolultabbá váltak olyan konkrét példákkal is, példákról is beszámoltak, szimulációkon keresztül, amelyek nagyon kielégítően mutatták be a munkájukat, igen, komplex bűnözési formákkal kapcsolatban, és beszéltek arról is, hogy konkrétan operatív szempontból milyen igényeik vannak, vagy informatikai szempontból vagy akár a tényleges erőforrások szempontjából, figyelembe véve azt is, hogy vannak más olyan ügynökségek, amelyek a bűnüldözés, a biztonság, a rendvédelmi szervek közötti együttműködés területén mutatkozik meg. A Eurojust mégis bizonyos szempontból egy kicsit különleges helyzetben van a biztonsággal foglalkozó ügynökségek között. Erről nagyon konkrétan, őszinten tudtunk beszélni, és gondolom, hogy a mai véleménycsere során is majd ezt fogjuk tapasztalni. És valójában én azt szerettem volna elmondani, hogy nekünk nagyon tetszett, elégedettek vagyunk a hatékonysággal is, és ezért azt szeretnénk elmondani a kollégáknak, hogy fontos lenne olyan kérdésekről is beszélni az együttműködés kapcsán, mint például az európai elfogatási parancs. Ezek nagyon fontos mechanizmusok, amelyek az együttműködést segítik, de figyelembe kell venni azt is, hogy vannak itt újfajta bűnözési formák, és átalakult az utolsó húsz évben a társadalom is. Úgyhogy a Eurojustnak gyakorlatilag egyre nagyobb, egyre több munkája van, hatalmas a nyomás rajtuk, több mint 900 esettel foglalkoztak csak az elmúlt 6 hónap során, ezek pedig csak az európai elfogadási parancsok voltak. Hogyha a kölcsönös bizalomról beszélünk, amely a mechanizmus alapját képezi, akkor látjuk azt, hogy mennyire fontos az általános jogharmonizáció a nemzeti bűnüldözési szervezetek között, hiszen határon átnyúlóá vált az elkövetés. Fontos azt is látni, hogy nem szabad belépni semmiféle olyan konfliktusba, amely az európai ügyészség kapcsolatban, tehát nem ugyanazok lesznek a hatáskörök, úgyhogy itt nagyon komolyan kell ezt külön választani, tehát a Eurojust nem egy föderális szervezet, hanem a, nemzeti, a nemzetállamok közötti együttműködésen alapszik. A kollégák feltettek kérdéseket, konkrét uh, eseteket is láttunk, esettanulmányokat, úgyhogy ezt külön szeretném megköszönni, mert ezen keresztül reálisan betekintést kaphatunk azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a Schengeni térség. Jó, jó szempontok alapján egyaránt, és épp úgy, mint a bűnöldözés szempontjából. A bűnelkövetést mindig üldözni kell, nem szabad, hogy büntetlenség legyen, ezért a jogharmonizáció és a nagy európai jogi eszközök, mint például az európai elfogatási parancs, vagy az a fajta együttélés, amely az új eszközökkel is megvalósul, itt konkrétan az európai ügyészségre gondolok, tehát közöttük is a hatásköröket világossá kell majd tenni. Nagyon konkrét és nagyon technikai kérdésekről is szó esett. Éppen úgy, mint ahogy a rendszerek esetében ez általában lenni szokott, az internetes rendszerek, a digitális rendszereket állandóan aktualizálni kell, mert enélkül nem lehet ilyen nagy számú adatot, illetve esetet kezelni, ezért fontos, hogy pénzügyi szempontból is a költségvetését is ennek az ügynökségnek napra készítegyük. Technikai napra készségre is szükség van. Hogyha ezt nem ö, veszük figyelembe, akkor a jövőben ez problémákat okozhat, nem maradhatnak. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, és még egyszer köszönöm szépen azt, hogy az eszmecsere ennyire nyitott és őszinte volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha jól értettem, Vince úr is részt vett ezen az utazáson, hogyha szeretne hozzászólni, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, kollégák. Kedves eh, elnök úr, kedves kollégák, néhány aspektus a missziónkkal kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani eh, eh, az Eurojust-nak, hogy ilyen átfogó és hasznos beszámolót hallottunk az ügynökségről. Nagyra, nagyon nagy benyomást tett ránk az, hogy hány ügy, ügyel foglalkoznak, több mint 6000 ügyel 2018-ban, és csak 300, alig többen, mint 300-an vannak, nagyon sokszínűek ezek az ügyek, kiváló az együttműködés az ügynökség munkatársai között, és a tagállamokkal meg tudnak osztani tapasztalatokat, és az ügyekkel kapcsolatos tapasztalatokat. Az Eurojust és más ügynökségek együttműködése az igazságszoltatás és a, és a belügy területén szintén fontos, ezek kulcsfontosságú szereplők az ügynökség, szükség az utolsó a láncban, hogy lezárjon nehéz eseteket, amelyekben a koordinált rendőri együttműködés és ügyészi együttműködésre van szükség. Nagyra értékeltük az Európollal való együttműködést is, számos területen cyber bűnözés, terrorizmus, szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűnözés ami az EPO-val kapcsolatos kapcsolatot illeti, sajnálatosnak tartjuk, hogy nem ugyanabban a városban ül a két ügynökség, hiszen hasonló a szerepük, hasonló a tapasztalatuk és a Eurojust az EPO-t segíthetné ezzel. De azt gondolom, hogy vannak hatékony tudás megosztásra, vagy tapasztalat megosztásra alkalmas csatornák, annak ellenére, hogy fizikai távolság van a két ügynökség között. Aztán a két ügynökség de ami e, szakbizottságunk külön odafigyel, amikor az EPO megkezdi a munkáját, és e, éves beszámolót kapunk a két ügynökségtől. Ami a területen kívüli együttműködést illeti, számos egyezmény született harmadik országokkal, és ez kiváló együttműködést mutat a harmadik országokban. A harmadik országokkal nyilván nem áll meg a bűnözés a határokon és az Európai Uniós határokon sem. Tehát a nemzetközi igazságszolgáltatási kontaktpont egyez, hálózat harmadik országokkal nagyon fontos, 75, sőt több ügy eh, merül föl, merült föl 2018-ban, ahol eh, EU-n kívüli országok eh, is érintettek az Eurojust eh, számára a jobb kommunikációt eh, tartjuk fontosnak. A tagállamok magukénak érzik a sikereket, eh, akkor, amikor az a Eurojust részvételével oldanak meg ügyet, hát ezzel olyan nagy probléma nincsen, de azért a közvélemény legyen tudatában annak, hogy milyen meghatározó szerepet játszik a Eurojust az, a, a rendőri munkában és együttműködésben és az igazságszolgáltatásban. Ez nagyon fontos. És hogyha kérjük, akkor akár zártüléssel is beszámolnak nekünk libeüléseken kiemelt fontosságú témákról. Ami a költségvetés illeti, ez egy fontos téma. Eurojust a biztonsági költségvetésnek csak a e, kis szeletét teszi ki, e, és e, hát sajnos a költségvetése nem elegendő. Attól tartok, hogy a Eurojust költségvetésének 1%-os emelkedése a következő MFF-ben, úgy, hogy az elmúlt években két számjegyű számmal növekedett az ügyek száma, aggasztó. Új veszélyek merülnek fel az Európai Uniós belső biztonságot, illetően a cybercrime, a terrorizmus és a migránsok, illetve az embercsempészet. Úgyhogy várom az elnök úr beszámolóját, ennek fényében is, hogy az MFF javaslat hogy néz ki. Úgyhogy tudatában lehet, hogy fontos partnerek vagyunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hogyha ezen a misszión résztvevők közül senki nem szeretne más hozzászólni, akkor most a Eurojust elnökéhez fordulok, és üdvözlöm, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit köszönteni szeretnék. Köszönetet szeretnék mondani támogatásukért, a 2020-as költségvetést illetően. Az önök támogatásának köszönhetően sokkal jobb pénzügyi perspektíváink vannak erre az évre nézni. Köszönöm szépen Máltán Lórántnak a, ezt a nagyon fontos vitát. Nagyon sokat tanultunk öntől, önöktől, illetve reméljük, hogy önök is tanultak tőlünk. Mindez, ami elhangzott, csak megerősíteni tudom, illetve szívesen eljövünk bármikor a Libébe, és szeretnénk önökkel gyakorlati problémákról egyeztetni, tehát amennyiben önöket ez érdekli, szívesen állunk rendelkezésükre. Először, ami a missziós jelentést illeti, bizonyos kihívásokról volt már szó, nehézségekről. Én azonban mindezt most egy másik perspektívába helyezném. Hiszek abban, hogy az együttműködés a tagországok között soha nem volt ennyire jó, mint most, ennyire jó és intenzív. Azt gondolom, hogy a számadatok, amelyeket látnak, mindezt alátámasztják. A tagországok egyre inkább együttműködnek egymással, és hogyha vissza tekintünk egy kicsit, húsz évvel ezelőtt még nem létezett az európai elfogató parancs, nem létezett még az, az Eurojust, nem léteztek még a közös nyomozati csoportok, és úgy érzem, hogy jó irányba haladunk, az izoláció felől elmozdultunk az együttműködés irányába vannak eredmények, amelyeket fel tudunk mutatni, és ez az önök munkájának is köszönhető. Ami az egyes eseteket illeti, az Eurojust az elmúlt évben 4000 új esetet nyitott meg, és jelenleg folyamatban lévő esetekkel együtt 8000 esetről van szó, szóval ezek főként Európai Uniós országokat érintenek, de vannak olyan esetek is, amelyek harmadik országokra vonatkoznak. széles széleskörű művelet kapcsán támogattuk a tagországokat, és 340 találkozót szerveztünk, ahol a nyomozók, az ügyészek információt cseréltek egymással, a gyanúsítottakkal kapcsolatban nekik egymással beszélniük kellett, hiszen voltak olyan nyomozati munkák, amelyek párhuzamosan zajlottak, döntenünk kellett arról, hogy ki melyik munkát végzi, illetve az adott bűnügyi hálózatok mely részével foglalkozzon jogi rendszerek különbözősége kapcsán a stratégiákról is szó volt. A szervezett bűncsoportokkal foglalkoztunk, illetve koordináltuk a házkutatásokat és letartóztatásokat. Jelentősek a műveleti eredményeink, ezek a tagországi eredmények az önök kollégáinak köszönhetően, és mi csak őket segítjük abban, hogy ezeket az eredményeket elérjék. 800 esetben megállapodtunk abban, hogy mikor van szükség a nyomozásra egy adott gyanúsított esetében, több mint 2500 gyanúsítottat tartóztattunk le, és több mint 1000 európai elfogató parancsot, letartóztatási parancsot segítettünk, illetve ezekben a folyamatokban segítettünk. A közös nyomozati csoportok munkája kulcsfontosságú, a határokon átnyúló bűnözés ellen közelemben 272 csoportot támogatott az Eurojazz, nem csak pénzügyi szempontból, hanem technikai szempontból is, illetve eh, egyéb eh, szakértelemmel. Úgy érzem, hogy eh, mindez példája annak, hogy az igazságügyi együttműködés működik, illetve mindez azt példázza, hogy mit mindent tudnak elérni a tagországok az Eurojust segítségével ezen a területen. Nagyon fontos a jövőbe tekinteni, az Eurojust előtt három fontos kihívás áll, az egyik a globalizáció, ami a bizonyítékok feltárását életi mindez nem a határok mentén történik, hanem határok nélkül. A digitalizáció a további probléma, hiszen különösen akkor, amikor a digitális bizonyítékok cseréjére van szükség, akkor ez több gigabájtos is lehet, és jelenleg nincsenek biztonságos kommunikációs csatornáink, amelyek ezeknek a fájloknak a cseréjét biztosítanám. Digitális bűnügyigazság szolgáltatási folyamatot elindítottuk, és végül, de nem utolsó sorban a harmadik kihívás amely az összes intézményt érinti az Európai Unióban, ez a pénz, a pénzügyi háttér és a források kérdése. Mi szeretnénk szabahihetően dolgozni, felelősséget vállalni, mi elvégeztük úgy gondolom a házi feladatunkat, meg reformáltuk a szervezetünket azért, hogy hatékonyabban dolgozhassunk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy több forrást kapjunk. Köszönöm szépen a figyelmet, várom kérdéseiket. Köszönöm szépen Hamrum úr, köszönjük szépen az Eurojust előadását. Én örülnék annak, hogyha az európai képviselők jobban kommunikálnának a polgárok felé azért, hogy ők többet tudhassanak meg erről az eszközről, ami a az igazságügyi együttműködést illeti bűnügyi kérdésekben, lefoglalások, vagyonelkobzások, a letartóztatások mind ide tartoznak, beleértve az európai, beleértve az európai elfogadó parancsot. Ezekről a kérdésekről folyamatos vita zajlik. A mi szakbizottságunkat is eh, érintik ezek a kérdések. kérdések. Nagyon fontos, hogy megfelelően reagáljunk ezekre a kihívásokra. Most a képviselők tehetnek fel szó a kérdéseket. Én örülnék annak, hogy az európai polgárok mindezekről a kérdésekről jobban informálódhatnának. Ez nagyon fontos. A képviselők tehetnek fel kérdéseket az elhangzott előadással kapcsolatban, illetve a missziós jelentéssel kapcsolatban. Péter úr, köszönöm szépen, elnök úr, először is gratulálni szeretnék az Just elnökének, ahogy ön joggal említette, az Eurója Just nagyon fontos, és el kell ismerjük azt a fantasztikus munkát, amit az Eurojust végez több éve. Három kérdésem van, ön említette az egyiket, ez az adatok felhasználása bizonyítéként két modell létezik. Az adatokat akkor lehet felhasználni, ha ez nem tiltott. Kérdésem az, hogy jelenleg hogy is áll ez a vita. A második, ön ezt is említette, és ezt szintén jól tudjuk, Hogyha a Eurojust-tól ugyanezeket a feladatokat várjuk el, akkor megfelelő forrásokkal kell ellátnunk őt. A Frontex eh, igen nagy szervezet, eh, illetve um, az Eurojust ehhez képest egy kisebb szervezet. Mit gondolnak itt a költségvetési kérdésekről? Köszönöm szépen, asszony, köszönöm szépen, köszönjük az előadást. Nagyon örülök annak, hogy eh, az Eurojust, illetve a különböző hatóságok közötti együttműködés intenzívebbé vált az elmúlt években. Újból és újból halljuk azt, hogy az együttműködés hiányzik, vagy nem létezik, azért, mert a különböző ügynökségekben a tisztviselők nem eh, ismerik a különböző eszközöket, Több képzésre van ez szükség a tagországokban és az ügynökségekben, annak érdekében, hogy mindenki ismeri azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak, illetve ezek használatára tájékozódjon, és ne pusztán az együttműködés formáival legyen tisztában. Vissza szeretnék térni az egyik utolsó dologra, amit ön előadásában említett. Beszélt a bizonyítékokról, azokról az adatokról, amelyek felmerülnek a munka során, illetve említette azt, hogy nincsenek biztonságos kommunikációs források, illetve kommunikációs csatornák, mely területeken hiányoznak ezek a tagországokban. Van-e vita arról, hogy uh, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Köszönöm, Tudorácsi képviselő. Köszönöm szépen, mindenkit köszöntök. Gratulálni szeretnék elnök úrnak a munkájához. Hasonló a kérdésem a kolléga kérdéseihez, és az e-bizonyítékról, a terrorista tartalmakról itt a szakbizottságban is folytattunk vitát, és miatt megérkezett a TCO-s eszközről is kaptunk egy tájékoztatást. Gyakorlati tapasztalatai alapján ön mit gondol arról, hogy melyek azok a határokon átnyúló rendelkezésre álló eszközök, amelyek nem léteznek, amelyekre szükségük lenne a nyomozóknak, az ügyészeknek, azért, hogy hozzá tudjanak férni a számukra szükséges adatokhoz. Illetve ön hogyan látja a két dosszié kapcsán a fejleményeket? és szolgáljuk-e vajon a nyomozások célját mindezekkel. Köszönöm, Kinicsi képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm Rámszerán doktornak is, hogy eljött, és hogy hozzájárult a Eurojust működésén keresztül a tagállamok rendvédelmi szerveinek együttműködéséhez. Persze látom azt is, hogy az állandóan javul ez az együttműködés, és Pagazor Tundua asszonynak is köszönöm szépen a missziós utazást és a kapcsolódó jelentést. Lenne néhány kérdésem is. Az első az arra vonatkozik, hogy állandóan hatékonyabbá szeretnénk tenni a tagállamok közötti együttműködést, a bűnüldözés, illetve a szervezet bűnözés, Págász Ortundua asszony is beszélt erről, egyre bonyolultabbá válik, és általában arról szoktunk beszélni, hogy európai szinten olyan javaslatok, jogszabályokra lenne szükség, amelyek egységesebben kezelik a szervezet bűnözést. Tehát egy, egy európai szintű stratégia kialakítását igényelni. Lenne egy másik kérdésem is, ez egy kicsit talán specifikusabb. A Libe szakbizottság hatáskörén belül ön is utalt arra, hogy az Európai Ügyészség milyen nehézségekkel kell majd szembesüljön a harmadik országokkal való együttműködés során. Itt nem csak pénzügyi, vagy az Európai Unió a pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekről van szó, hanem nagyon komoly bűncselekményekről is, határon átnyúló a szervezett bűnözésre gondolok. Önöknek most több mint 50 országgal van állandó a kapcsolata. Ön szerint hogy lehetne ezt a problémát kezelni? Például Café Derao úr, aki a Libe szakbizottság meghallgatásán utalt arra, hogy mi is történik Olaszországban, vagyis, hogy van egy koordinációval megbízott jogász, aki a maffia ellenes, terrorizmus ellenes kérdésekben összekötőként működik az olasz hatóságok és a nigériai hatóságok között. Elképzelhető-e ön szerint egy hasonló megoldás kidolgozása, a harmadik országokkal való együttműködésben. És aztán még Pagaz Ortundua asszony által elmondottakhoz kapcsolódva, szeretnék arra is utalni, hogy miután a Eurojust nagyon nagymértékben hozzájárul a bűnüldözés sikeréhez, ezért a parlament mindenképpen támogatni fogja azt is, hogy pénzügyi eszközökkel is ellássák őt. Százalékos úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon jó azt hallani, hogy a kollégák, és konkrétan Pagasortundua asszony ilyen jó jelentést írt, és ugyanakkor nagyon pozitív volt meghallgatni azt is, hogy milyen jó az együttműködés az unión belül a különböző hatóságok között. Természetesen az is egyértelmű, hogy csak akkor lehet megfelelő választ adni a szervezet bűnözésre, hogyha az együttműködési um, eljárásokat egységesítjük, uh, illetve javítjuk a különböző országok között. A Eurojust egy uh, rendkívül jó um, eszköz az unió részéről ebből a szempontból is, és az biztos, hogy nem megfelelőképpen használjuk ezt ki. Látjuk azt is, hogy nagyon hatékony ügynökségről van szó, ezt az adatok is adátámasztják, ezért figyelembe kellene venni azt is, hogy hogyan lehetne tovább javítani az együttműködést amely gyakorlatilag hát a kölcsönös bizalmon kell, hogy alapuljon. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy mik a kihívások, amelyekről az Eurojust elnöke is beszélt. Ezek természetesen ránk is vonatkoznak, és hát jogalkotási szempontból is ezeken el kell gondolkodnunk, természetesen ezek összefüggenek, hiszen a digitalizáció, a globalizáció miatt is van ez így, és miután ilyen nagy kihívásokkal kell megküzdenünk, ezért engem érdekelne a Eurojust elnökének véleménye azzal kapcsolatban, hogy milyen nehézségeket teremt a harmonizáció hiánya, akár eljárási szempontból, akár pedig büntetőjogi szempontból. És természetesen ezekben a kérdésekben is harmonizálni kellene az eljárásokat. Köszönöm szépen! Nem olyan, néhány héttel ezelőtt jártunk a Eurojustnál, és hát én is nagyon jó benyomást kaptam erről, és ugyanakkor fontos lenne azt is, hogy Három nagy kihívással foglalkozzunk. Az ügynökségeknek eh, persze mindig nagyon nehéz eh, a pénzről beszélni, ez egy óriási kihívás, és eh, több információra lenne szükségünk azzal kapcsolatban is, hogy mit, mire számítsunk, hiszen én értem azt is, hogy egy fenntartható rendszerre van szükség, és nem lehet mindig több és több pénzt kérni. Amikor nézzük azt, amikor azt látjuk, hogy a Europol működése hogyan javul, akkor a Eurojustra is gondolnunk kell, úgyhogy ezt szerettem volna elmondani a frakcióm nevében. Köszönöm, Inteveld asszony, az ön kezét is láttam. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. Egy megjegyzésem és egy kérdésem lenne arra utalva, amiről már a többi kolléga is beszélt, hogy milyen eszközökre van szükségük ahhoz, hogy a munkájukat elvégezzék. És természetesen ez a ház önöket támogatja, de talán ön is mondhatna egy picit többet a büdzséről, mert hogyha jól értem, akkor a Eurojust egy külön ö, költségvetési sorban található, ami biztos, hogy nem segíti a dolgokat. És hát jó lenne azt is látni, hogy ugye bizonyos tagállamokban egyre inkább ellehetetlenítik a bíróságok munkáját, az ügyészségét is aggódnak el miatt önök. Nem látok több kezet a magasban, úgyhogy Handram úr megkapja a szót, de az biztos, hogy ön láthatta, vagy még egy kérdés lenne? Kérem röviden. Kérem röviden, köszönöm szépen. Én a kártyámat egyébként felemeltem, de lehet, hogy nem látták. Még egyszer köszönjük, gratulálok a prezentációhoz. Nagyon jó ez. És hát több európai együttműködésre van szükség, erőteljesebb európai intézményekre. Ez nem csak a mi feladatunk itt az Európai Parlamentben, hanem a tagállami hatóságoknak is ez a legjobban felfogott érdeke, a Eurojustnak, tehát hangosan hang, vagy együttműködnie kellene a tagállami hatóságokkal is. A Eurojust azért átalakult, egy állandóbb jelleget kapott hágai székhelyjel, Úgyhogy engem az érdekelne, hogy ön hogy látja ezt az átalakulást, ez a munkakultúrára hogyan hatott, voltak-e változások emiatt, és a második gondolatom pedig a többi európai intézményre, illetve ügynökségre vonatkozik, a Europolon keresztül, és ami a költségvetési kérdéseket illeti, az is érdekelne, illetve az, hogy az IPPO-val hogyan látják majd a hatáskörök megosztását. Köszönöm szépen! Minden alkalommal, amikor ide ellátogat, akkor láthatja azt, hogy itt óriási a támogatottsága önnek, de ennek meg is van az oka. A következő napirendi pontunk 10 óra 15 perckor kezdődik, Reiners biztos már itt van, úgyhogy kevesebb, mint 10 perce van. Kérem, hogy a konkrét kérdésekre konkrét választ adjon. És hát ezzel meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük az összes kérdést. És hát amikor a biztosom előtt kell beszélnem, akkor azért picit izgulok. Ez egy nagy kihívás számomra. Úgyhogy kezdjük akkor az első kérdéssel, ami Peters úr tett fel. Itt a bizonyítékok befogadhatóságának koncepciójáról van szó. Két koncepcióról van szó, amely egymással harcol. Az egyik csoport, országcsoport úgy vallja, hogy csak amit a jog konkrétan leír, az ö, fogadható be. Ami nem szerepel a jogszabályba konkrétan, azt nem lehet befogadni bizonyítékként. A másik csoport, például a skandináv országok, esetében mindent be lehet fogadni egészen addig, amíg azt nem tiltja a törvény. Tehát ilyen szempontból szerettem volna elmondani azt, hogy vannak itt azért néha összeütközések a két koncepció között, de a legfontosabb talán az, hogy a bírói hatóságok, az igazságügyi hatóságok, ügyészek beszéljenek egymással, próbálják megérteni egymást. Ez egyébként a Eurojust feladata, a koordinációs üléseinknek is ez történik. Én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan probléma, ami miatt nagyon aggódnunk kellene. Az Európai Bizottság egyébként tervezi, hogy megvizsgálja ezt a kérdést, és természetesen mi készen állunk arra, hogy ebben együttműködjünk. Ami a költségvetést illeti, konkrétan az MFF-re gondolunk, ebben elég alacsony költségvetést szavaztak meg nekünk, egyenlőre legalábbis. Bizony, úgy, nézi, úgy néz ki, hogy egyre több a munkánk, gyakorlatilag évről évre legalább két számjegyel nő a szám. Tavaly 17%-kal nőtt az elbírált eseteink száma. Sajnos a költségvetési szervek nem akarnak nekünk túl sok pénzt adni, de mi úgy gondoljuk, hogy megint csak a bizottsággal való együttműködés, párbeszéd, az Európai Parlamenttel való találkozókon el tudjuk magyarázni az álláspontunkat, és hogy miért gondoljuk fontosnak azt, hogy az MFF-en belül egy picit az együttműködésre, az igazságügyi szervezetek közötti együttműködésre is hangsúlyt tudjunk tenni, és ne csak a rendvédelmi szervekre gondoljunk. Zippel asszony a képzésekre kérdezett rá. Én azt mondtam, hogy a lehető legjobb, ne haragudjon, Zippel asszony, éppen önhöz, az ön kérdésére ad választ Hamzan úr. Nem láttam, hogy éppen beszélget, de hát én csak nézem itten a feltett kérdések sorrendjében a válaszokat. Tehát, hogy szükség van-e több képzésre? Én azt gondolom, hogy ha a hozzáadott értékünket akarjuk reklámozni, akkor azt úgy tudjuk megtenni, hogy ha látják az ügyészek, hogy mi segítünk, és támogatjuk őket a munkájukban. Tudniuk kell, milyen hatáskörök vannak, mi a különbség a Eurojust, a Europol között, és én mindig a CEPOL, az EGTN és más szervezeteknek is több és több forrásért lobbizom, mert ők azok a szervezetek, amelyek a képzésen keresztül ezt meg tudják tenni. A Eurojust esetében Szeretnénk, hogyha a már meglévő technológiákat is fel lehetne használni, különböző a megoldásokban kellene gondolkodnunk, és a ilyen a hálózat sem képes arra, hogy nagy fájlokat óriási formátumban át tudjon adni, úgyhogy ez megint csak a rendvédelmi szervek nél kell megvalósuljon, tehát itt megint csak a pénz és a prioritások kérdését említeném. A következő kérdés az az, hogy mi az, ami még hiányzik. Milyen eszközök hiányoznak a munkánkból. Én azt hiszem, hogy az elmúlt évek során azért sikerült nagyon szép csomagot összeállítani a jogi eszközökből. Ez szerintem készen is áll, nincsenek olyan eszközök, amelyekre nagy szükségünk lenne a igazságügyi szervek közötti együttműködés területén, sőt, inkább azt gondolom, hogy picit sok is az eszközből, sőt, eljutottunk arra a, abba a fázisba, amikor inkább egyszerűsíteni, konszolidálni kellene, illetve meg kellene vizsgálni azt, hogy a különböző a tagállami a jogi eszközök implementációja hogyan áll, mert bizony a gyakorlatban azt látjuk, hogy a különböző tagállamokban az európai intézkedéseket máshogy alkalmazzák. Ez is prioritást kellene képezzen. Ami a harmadik országokkal való együttműködés, illetve az IPPO-val való együttműködés nagyon jó kérdés. Néhány évvel ezelőtt a jogi egyetemen azt mondták nekem, hogy kétféle jogalanya van a nemzet köz, a, ne, a nemzetközi jognak az államok, illetve a nemzetközi szervezetek. Az EPPO egyelőre nem nemzetközi szervezet, Tudom, hogy ezzel kapcsolatban folyik a munka, és vannak arra vonatkozó javaslatok, hogy mit lehetne tenni. Az egyik javaslat alapján a tagállamok az IPPO-t ki fogják értesíteni a PIF bűncselekményekkel kapcsolatban a 10 millió eurós összeghatár értelmében. Persze a kérdés az az, hogy a tagállamok majd ehhez mit szólnak, mi ezt kimondhatjuk, de hogy most a harmadik országok ezt el fogják-e fogadni, vagy sem, hát majd az időbe bizonyítja. Úgyhogy szerintem ez igenis és agályokra ad okot, ugyanis egyelőre senki sem tudja azt, hogy harmadik országok hogyan fognak reagálni erre a nem túl elterjedt koncepcióra az EU nem föderatív állam, és ugyanakkor ez a megoldás eléggé föderatív jellegű. Tehát szerintem ez majd a jövő zenéje lesz. Ami a harmadik országokkal való együttműködést illeti, illetve a tagállamokkal való együttműködést, szerintem ez a prioritás számunkra. Látjuk azt is, hogy egyre inkább szükség van a bizonyítékok beszerzésénél, vagy a nemzetközi elfogató parancsok kiadat, szolgáltatási ügyek esetében a harmadik országokkal való együttműködésre. Nem csak kontaktpontjaink vannak 52 különböző harmadik országban, hanem nagyon fontos az, hogy ne csak adhok együttműködés legyen, hanem egy szisztematikus együttműködés, és ehhez megállapodásokra van szükség. Ami a harmonizáció hiányát illeti, a eljárási jog, illetve a jog esetében olyan intézmények, mint a Eurojust, nagyon fontos az, hogy a különböző jogrendek közötti különbségeket el tudjuk fogadni. A túl sok harmonizáció nem is jó, sőt. Úgyhogy nekünk az lenne a feladatunk, hogy minden tagállam őrizze meg a jogi és kulturális identitását, és legyenek inkább olyan jogelvek, amelyek mentén együtt tudunk működni, és szerintem ez egyébként jól is halad. A Eurojustnak köszönhetően lehet különbségeket valahogyan áthidalni. Ami pedig Bilcsik úr kérdését illeti, azzal kapcsolatban, a jelenléttel kapcsolatban, illetve az átmenettel kapcsolatban. Hát itt még egy új folyamatról számolhatunk csak be, december elején történt ez meg, egyenlőre túl, korai a, túl korán van ahhoz, hogy bármit erről mondani tudjak. Szerintem alapvetően pozitív az, hogy azok a tagállamok, amelyeknek más prioritásai voltak, jelenleg ott vannak a Eurojust soraiban, és mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon ö, jó fejlemény, úgyhogy folytatjuk a munkát. Próbálja meg összefoglalni a mondani valóját és lezárni. Köszönöm. Ami pedig azt a két vagy három kérdést illeti, ami az MFF-re vonatkozik, hogy miért nem tetszik nekünk az MFF, és miért gondoljuk mi azt, hogy meg kellene erősíteni a költségvetési forrásainkat. Hát először is azt látjuk, hogy egyre több eset érkezik a Eurojusthoz, tehát egyre több a pénzügyi támogatási igény is, amelyet a tagállamok adnak be, mert hát látjuk, hogy a határon átnyúló ügyek nagyon drágák, le kell fordítani az anyagokat, tolmácsokra van szükség, rengeteg utazásra, és hát a nemzeti költségvetések ezt nem tudják kezelni, ezek óriási ügyek néha, és egyre komplexebb is a helyzet. Azt látjuk, hogy egyre több multilaterális ügy van a Eurojustnál, és ugyanakkor a jogi keretek is egyre komplexebbé válnak, párbeszédre van szükség, és a közös nyomozói csoportok kialakítása az intenzív együttműködés során tudnánk tovább támogatni a tagjainkat. Nagyon jó hír az, hogy a bizottság is támogat bennünket, és mi úgy gondoljuk, hogy együtt többet fogunk tudni elérni. Még egyszer köszönöm szépen a kérdéseket és az érdeklődést. Köszönöm, köszönöm szépen, és természetesen nagyon nagyra értékeljük ezt a lehetőséget, a Eurojust munkájának az értékelését, és a perspektívák, a jövőbe mutató a kérdések megvitatását is. A 86-os cikk értelmében egyértelmű az, hogy az EPPO gyakorlatilag a Eurojust munkáján tapasztalán kapcsán kell, hogy alapuljon, úgyhogy gondolom, hogy egyre többet fogunk találkozni. Köszönöm szépen! We wave Mr. Hamran good. Nagyon köszönjük a Eurojust elnökének, és sok szeretettel üdvözöljük Rendez biztos urat. Yes, this is the point in the order of the day, point number 10, in which we... Tízes napi rendi pont következik, a struktúrált párbeszéd. Didi Renders eh, az igazságügyi biztos van itt, és eh, tájékoztat bennünket a portfóliójáról, a reszortjáról, a jogállamiság helyzetéről, adatvédelem, E, igazságügyi együttműködés, főleg bűnügyi esetekben, illetve a reszortjának egyéb kérdéseiről. Aztán a koordinátorok szólhatnak hozzá, illetve a képviselők, utána további képviselők, akik ezzel kapcsolatban kérdéseket szeretnének feltenni, megkapják a lehetőséget. Kérem jelezze, jelezzék, hogy szeretnének kérdezni, de ne felejtsék el, hogy 11.45-ig lesz időnk, mert akkor a horvát elnökség jön, és mutatja be az Európai Uniós elnökség programját. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a LIBE szakbizottságban, és a jogállamiságról fogunk beszélni a különböző tagállamokban ennek a helyzetéről, és egy kicsit szélesebb áttekintést szeretnék adni, legalábbis a reszortomnak azon pontjairól, amelyek az önök szakbizottságához tartoznak. Számos téma tartozik egyébként ide a parlamenttel és a Libé Bizottsággal való együttműködés nagyon fontos számomra, ezt már október elején elmondtam a e, hearingen és ezek az eszmecserék kiváló lehetőséget biztosítanak. Különböző alkalmakkor tárgyaltuk már, beszéltünk már a jogállamiságról. Ez az alapjogok és a demokrácia alapkövetelményei, feltételei, de ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy, hogy az Európában vetett bizalom megerősödjön, és ez a gazdaságban is elengedhetetlen a befektetés területén. Van der Leyen asszony azt kérte tőlem, hogy ezzel kapcsolatban koordináljam az éves beszámolási tevékenységet. Az Európai Bizottság éves jogállamisági beszámolója minden különböző aspektusra kitér a jogállamiság tekintetében, főleg eh, rendszer problémák, a jogszabályok meghozatalával kapcsolatban a a független bíróságok védelmének hiánya, a megosztás elvének tiszteletben nem tartása, a korrupciós esetek, illetve a olyan esetek, amelyek a média pluralizmussal függenek össze, ott, ahol erre az Európai Uniónak van hatásköre. A 2016-os jelentés szélesebb körű volt, és ha jól tudom, a LIBE egy saját kezemésű jelentésen dolgozik idén. Hadd kezdjem most az éves jelentésről szóló beszámolommal. Remélem, hogy a parlament és a tanács ezt követni fogja, és megszívleli. Egy informális intézményközi párbeszédet kezdünk, hogy megkezdjük, hogy ezt együtt alakítsuk, ezt a folyamatot intenzív és konstruktív módon. Én ezt kezdeményezem majd, és számítok az önök támogatására. Amúgy pedig Brüsszelen ki, túlmenően szeretnék párbeszédet folytatni, és a nemzeti partnerekkel együttműködni. Az parlamentközi együttműködést szeretnénk erősíteni a jogállamisági kérdésekben. Tisztelt képviselők, hangsúlyoznom kell, hogy az új mechanizmus nem szabad, hogy elvonja a figyelmünket de számos tagállam, egyes tagállamokban felmerülő jogalagimisági problémákról. Most itt a szakbizottságban és a plenárison is napi renden volt a lengyel, magyar, málta, he, máltai helyzet, úgyhogy ma nem fogom megismételni azt, amit már elmondtam. Most pedig eh, hadd térjek rá egy fontos anyagra, ami lehetővé teszi azt, hogy a bűnözőket minél gyorsabban bíróság elé állítsuk, ez az E, e bizonyítékra vonatkozó rendelet. Nagy előrelépést tett e, ez a szakbizottság az E, e bizonyítékkal kapcsolatos javaslat, a kapcsolatos állásfoglalásának elfogadásában, de nem tudjuk, hogy a parlamentben mik lesznek a következő lépések és mi az ütemterv. Én tudom, hogy a különböző frakcióknak különböző álláspontjuk van, számos aspektus tekintve, és én szeretném önökkel megvizsgálni azt, hogy milyen különböző opciók vannak az asztalon a gyakorló szakembereknek szükségük van eh, ez, erre az eszközre nagyon gyorsan. Biztos vagyok benne, hogy sokan eh, szívesen részt vennek az ezzel kapcsolatos eszmecserében. Nagyon sok eh, nehézség van még az elektronikus bizonyítékok megszerzésében. Nem lehet a jelenlegi eszközökkel kielégítően megoldani a problémát, mert ezek nem igazodnak a digitális világhoz. Az elektronikus bizonyítékok és specifikus elemek specifikus megközelítést is követelnek. Nyilván önök is tudják, hogy 27 magas szintű ügyész nyílt levelet írt, és az e-bizonyíték jogszabály szükségességére hívta fel a figyelmet. Azt hiszem, hogy mindegyünknek ugyanez a céljuk, célunk, és működjünk együtt, hogy megtaláljuk a megoldást. A bűn esetek áldozatainak tudniuk kell, hogy az internet nem lehet a büntetlenség helyszíne erősítenünk kell az áldozatok jogait. Ugyan a jogszabályok már életben vannak, de nem minden áldozat tudja a jogait érvényesíteni. Ezért egy Európai Uniós stratégiát dolgozunk ki 2024-re az áldozatok jogaival kapcsolatban. Ez világos, hosszú távú, horizontális lépéseket ösztönöz és erősíti az áldozatok jelenlegi helyzetét. Erősíteni kell az együttműködést a koordináció területén is, és javítani kell az áldozatok jogainak garantálását, és meg kell könnyíteni a kompenzációt számukra kártalanítást, és biztosítani kell azt is, hogy a polgárok mind jobb jogokkal rendelkezzenek, olyan polgárokról beszélek, akik harmadik országokban bűncselekmény áldozatává váltak, és az értékeinket világszerte érvényesíteni kell terjeszteni kell. Aztán az Európai Ügyészség hivatala, nos, Kövesi asszonynak teljes támogatásomat adom meg, hogy az év végére elkezdhesse az Európai Ügyészség a munkáját. Következő lépésként én azt remélem, hogy a tanács hamarosan a tőle elvárt lépéseket megteszi, és az EPO feladata az, hogy a különböző jogszabály, hogy különböző jogrendekkel, tagállamokkal együttműködjön, és azt várjuk ettől, hogy főleg az eljárási jogok területén a büntetőjog közeledik, különböző tagállami büntetőjogok közelednek egymáshoz, és reméljük, hogy az EU jogszabályok megfelelő végrehajtása is felgyorsul. Az Európai Bizottság végrehajtási jelentést készített az jogi irányelv végrehajtásáról. Még vannak kulcsfontosságú eh, pontokon nehézségek ezen irányelvben, és folytatjuk tagállamokkal, eh, érdekelt felekkel, intézményekkel az együttműködést és a civil társadalommal is, hogy biztosítsuk, hogy azok a jogok, amelyeket az irányelv tartalmaz, ezek hatékony jogok legyenek a mindennapi gyakorlatban, legyen szó a rendőrkapitányságokról vagy a bíróságokról. Emellett egy átfogó végrehajtási jelentést készítünk az európai elfogató parancsról, hogy 2022-re eh, ezt eh, közé tudjuk tenni, és az Európai Parlament jelentését is várom ezen témában. Ez kiegészíti majd az Európai Bizottság feladatát, szerepét, munkáját, és eh, kitölti a hézagokat az Európai Elfogadó Parancs alkalmazásával kapcsolatos kapcsolatban. És ebben follow is készítünk. Hadd biztosítsam önöket arról, hogy a szerződések őreként az Európai Bizottság a jogszabályok végrehajtásához ragaszkodik, a szerződés szegés esetében is, illetve az adatvédelem. Két tagállammal kapcsolatban merült fel az, hogy az adatvédelmi irányelv végre nem hajtása miatt pénzbüntetés merült fel két tagállamokkal kap, tagállammal kapcsolatban, és szerződés szegési eljárás két tagállammal szemben. A GDPR tekintetében együtt kell működnünk, hogy, hogy biztosítsuk az egységes végrehajtást. Májusban a GDPR értékelésével kapcsolatos munka során, ami a az adatvédelmi hatóság között együttműködést illeti, tehát egy ilyen átfogó felülvizsgálatot fogunk közzétenni. Az adatvédelmi hatóságok és az érdekelt csoportok bevonásával természetesen várjuk az Európai Parlament hozzájárulását is ehhez. Az Európai Bizottság most dolgozik az előző kollégium által megkezdett vizsgálaton, hogy megvizsgálja azt, hogy milyen harmadik pillérbe tartozó intézkedésekre lehet szükség a GDPR alkalmazása során. És egy, ez egy modell lesz a világ számára. Hadd tájékoztassak mindenkit arról, hogy az Európai Parlament és illetve a Dél-Korea parlamentje eh, elfogadott egy eh, olyan jogszabályt, amely a független adatvédelmi hatóság eh, szerepét erősíti, és ez egy kulcsfontosságú pont az adequacy finding során. Továbbra is folytatjuk az együttműködést a partnereinkkel, hogy megoldást találjunk bizonyos nehézségekre az egyes rendszerekbe, de egy ilyen adekvaszi döntésre az elkövetkezendő hónapokban szükség lesz. Az Európai Bizottság munkája az mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ez a következő pont, főleg Eh, az, hogy ez hogyan kapcsolódik az alapjogok kérdéséhez. Az adatvédelmi jogszabály és eh, számos eh, másodlagos jogszabály megóvja a jogainkat, azonban az Európai Unió alapjogi akiát akia előtt, vívmányai előtt eh, nagy kihívások vannak, például a mesterséges intelligencia eh, vonatkozó homályos szabályozások miatt. Biztosítanunk kell azt, hogy a közhivatalok képesek legyenek az ellenőrzési munkájukat a mandátumuknak megfelelően folytatni. Minél kisebb az ellenőrzés a mesterséges intelligencia fölött, annál nagyobb auditra és vizsgálatra van szükség. Az főleg olyan applikációk esetében, amelyek az jogokat ezekre hatással lehetnek. Komparatív előnyünk lehet a ennek megfelelő szabályozásából, hogyha figyelembe vesszük, hogy mennyire elterjedtek az új technológiák, megfelelő innovációra van szükség. Az Európai Bizottság február 19-én egy fehér könyvet kíván közzétenni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A cél az, hogy biztosítsuk, hogy a mesterséges intelligencia az európai értékeknek és jelveknek eh, megfelelően fejlődjön, és a meglévő jog, európai jogszabályokat tiszteletben tartva. A digitális belső piacon a mesterséges intelligencia használata és, a meg, és az eh, a tervezhető keret létrehozása a célunk. Ezt egy közkonzultáció eh, is kíséri. Remélem, hogy az én bevezetőm a prioritásaimról megfelelő áttekintést adtak, és várom az önök megjegyzéseit és kérdéseit. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy itt van, köszönöm szépen, hogy tájékoztat bennünket a munkájáról és a célkitűzéseiről. Most pedig Először is a koordinátorok kapnak szót. Nagyon sok képviselő szeretne hozzászólni, úgyhogy azt kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időket, mert 11.45-re jön a horvát elnőség. Először is a koordinátorok, kérem két percben maximum, hogy a többi képviselő is kaphasson szót, nagyon sokan jelentkeztek. Metzola asszony a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen, hogy in medias rész beszámolt a munkájáról egy pár héttel a munkája megkezdése, a hivatala felvétele után. Az Európai Ügyészség munkájának elkezdése, ez egy mérföldkő az igazságügyi együttműködésben az Európai Unióban, és láttuk, hogy milyen becslések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az EPO-nak milyen forrásokra van szüksége ahhoz, hogy működőképes legyen. Tud-e minket tájékoztatni arról, hogy az Európai Bizottság mit tehet annak érdekében, hogy megfelelő költségvetés álljon rendelkezésre, és az EPO megkapja megfelelő forrásokat, és tényleg független munkát végezzen? Hogyan szeretné biztosítani azt, hogy az a külön költségvetés, amit az EPO megkövetel, az ne kapcsolódjon, vagy ne a, a, az igazságszolgáltatási terület többi területéről vonódjon el. Az EPO és a Eurojust hogyan tud együttműködni tandemben? Végül pedig az ön meghallgatása során a parlamentben és az, itt a szakbizottságban, amikor bemutatkozott, mint jelölt, ön azt mondta, hogy az európai jogállamisági mechanizmus szeretné beindítani idén. Ő már beszélt arról, erről, utalt erre a bevezetőjében, de mi ennek az ütemterve? Erről tud-e mondani valamit? És Mit lát? A tanácsban van-e erre szándék? Eh, prioritásnak kívánják-e tekinteni ezt a témát? Köszönöm szépen, Szipel asszony, két perc. Köszönöm szépen. Először is szeretnék visszatérni a Brexitre, és most volt tegnap egy szeminárium, az adekvaszi döntéssel kapcsolatban, és egy kicsit meglepett engem, hogy nagyon optimista az Európai Bizottság az értékeléssel tekintve, hogy az év végéig, tehát 11 hónapon belül meg lesz ez a döntés. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy az Egyesült Királyság még az Európai Unió tagja, illegálisan a Schengeni információs adatokat lemásolta, 75 ezer információs egység hiányzott az európai rendszerből. Azt mondták, hogy ez a technikai probléma volt, de az európai, európaiakat erről nem tájékoztatták. Aztán az ügyész véleménye az adat visszatartással, tárolással kapcsolatban. Mi a helyzet? És az Egyesült Királyság adatvédelmi biztosa sem elégedett azzal, hogy hogyan hajtják végre a GDPR-t az Egyesült Királyságban, és a migrációra is út utalva, és ez valóban nagy problémát jelentett azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyságban maradó európai polgárok megkapják, eh, érvényesíteni tudják-e a jogaikat. Hogyan tud ennyire optimista lenni, hogy hogyan tudják az év végéig véglegesíteni ezeket a döntéseket, és hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a tárgyalások és az Európa és az Egyesült Királysággal elért eredményeink ne ássák alá a közös értékeket. És röviden hadd térjek vissza az e-bizonyítékra, nagyon sajnálom, nagyon jó dolog, és kedves, hogy ön azt javasolta, hogy visszatérés tájékoztat bennünket a következményekről. Mi már értékeltük a következményeket, jó lett volna, hogy a bizottság előbb tájékoztat bennünket, erre nem tette meg. Ön említette egyes ügyészek levelét, de nagyon sok szereplőnek más a véleménye, és az ügyészek sem száz százalékban elégedettek az ön javaslat, önök javaslat csapatával. Mi ismerjük az önök álláspontját, tudjuk, hogy az önök álláspontjáért küzdeni is fognak, és úgy látom, hogy egyes politikai frakciókkal válvetve küzd a saját álláspontjukért, a bizottság álláspontért, de mi nem gondoljuk, hogy önnek kellene elvégezni az Európai Parlament munkáját. Mi az önök segítsége nélkül meg fogjuk találni a saját álláspontunkat, és majd a trialóguson egyeztetünk. Ami pedig az ütemtervet illeti, nekünk megvan a saját ütemtervünk, és biztos vagyok benne, hogy mindent faluappolni fognak, de nem ön fogja megmondani nekünk, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. Én felképviselő. Üdvözlöm, biztos úr, nagyon örülünk annak, hogy eljött a szakbizottságunkba. Megpróbálom nem megismételni azt, amit a kollégák már elmondtak, Metzola, a Szippel képviselők. Először is üdvözölni szeretném azt a bejelentését, hogy az első jogállamisági jelentést még az év során kiadja majd. DRF paktummal eh, kapcsolatban ez a hír boldoggá tesz. Az Európai Bizottságot arra bátorítanám azonban, hogy a jelentést a parlament javaslataihoz igazítsa, bővítse a hatályt, és ne pusztán az intézmény jogállamisága aspektusára összpontosítson, hanem az összes kettes lefedett része, demokrácia, jogállamiság, eh, ezek egymástól elválaszthatatlanok. Nagyon jó lenne, hogyha a jelentés ország specifikus ajánlásokat is tartalmazna, és nem pusztán arra az információra támaszkodna, amelyet a nemzeti kormányok juttatnak el. Reméljük azt, hogy a jelentés vitát eredményez majd nem csak ebben a házban, hanem a nemzeti parlamentekben és a tanácsban is, ahogy Roberta Metzola említette. Nagyon fontos az, hogy a tanácsot magunk mögé állítsuk, és itt még van egy kis vonakodás. Van egy általános megjegyzésem. Az Európai Bizottság fontos, hogy szintén tiszteletben tartsa a jogállamiság elveit, és nem ez a bizottság, hanem a korábbi bizottság kapcsán látható volt az a trend, hogy a bizottság az Európai Bíróság ítéleteit, vagy a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság ítéleteit figyelmen kívül hagyta, és azt várták, hogy a polgárok maguk menjenek eh, bíróság elé, és intézzék el az ügyeiket. Schrems ehm, úr esete kapcsán a bizottságnak voltak feladataik, amik nem tettek meg. Tehát nagyon fontos, eh, hogy eh, az ICG végkövetkeztetéseit tiszteletben tartsák. A harmadik pillér tervezéke frissíteni, ez egy adatvételmi eszköz, korábbi harmadik pillér, ami pedig a GDPR megvalósítását illeti, ennek megvalósítása nem elégséges, ennek oka az, hogy a tagországok nem alokálnak megfelelő forrásokat, a nemzeti um, adatvédelmi biztosaikhoz, Mit gondol a Brexit kapcsán a GDPR-ről? Még egyszer emlékeztetnék mindenkit arra, hogy próbálj meg kérdését néhány percben feltenni, azért, hogy a hosszú listát kivégezhessük, úgymond. Szerintem csak a képviselők szeretnének kérdéseket feltenni, hanem rendes biztosnak is lehetőséget kell adni arra, hogy választathasson a feltett kérdésekre. Strik asszony a zöldek képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Renders úr, az előadást, köszönöm, hogy eljutott, eljött hozzánk. Örülünk az ambíciójának, örülünk annak, hogy a jogállamisági elveket erősíteni szeretné, illetve ezeknek való megfelelést, várjuk az első éves jelentést, és természetesen várjuk azt is, hogy az információ mennyire lesz majd konkrét, figyelembe veszi a más forrásokból származó információkat, és kíváncsian várjuk azt, hogy ön hogyan tervezi biztosítani azt, hogy megfelelő függetlenség valósuljon meg azon információ kapcsán, amelyek ön az ajánlásait alapozza. Remélem, hogy lesznek eh, konkrét ajánlások az egyes tagországokra vonatkozóan, Szóljon kérem néhány szót arról, hogy milyen metodológia alapján terveznek dolgozni. Szeretnénk ambiciózusabb lépéseket látni a bizottság részéről egy átfogó mechanizmus kialakítását illetően, amelyet a folyamat különböző szakaszaiban használni lehet, illetve a különböző ösztönzők kialakítását illetően a hetes eh, cikk kapcsán. Úgy érezzük mondani, hogy a két folyamat között is nagyon sok mindent kell tenni. A bizottság jelenleg nem tervezi ennek a mechanizmusnak az elindítását, Hogyan tervezik értékelni az éves jelentéseket? amennyiben többre van szükség adott esetekben, mint ezekre az éves jelentésekre. Mit gondolnak arról, hogy az éves jelentések elégségesek lesznek-e, itt a tagországoknak tovább kell lépniük? További kérdés, hogyha a hetes cikket nézzük, a politikai akarat eh, úgymond eh, hiánya nehézé teszi a tanács számára a munkát, a bizottság eh, más típusú eszközöket használna, például államok közötti eh, keresetek alkalmazását olyan esetben, hogyha egy adott tagország eh, több részben nem tesz eleget a jogállamisági szabályozásoknak, ami a bűnügyi együttműködés, bűnüldözés együttműködés kapcsán a kölcsönös bizalmat életi, úgy érezzük itt is, hogy az emberjogi standardok nem érvényesülnek megfelelően, és a bizottság úgy érzi -e, hogy ami az eljárásbeli záradékok kialakítását illeti, a tagországi jogalkotásban látja ennek szükségességét. Köszönöm. Az ID Tardino képviselő nincs itt, akkor áttérünk a következő koordinára a Jáki úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Biztos úr, köszönetet szeretnék mondani, hogy a bizonyítékokra vonatkozó csomagot megemlítette. Ennek nagyon fontos szerepe van a bűnözés elleni küzdelemben az Európai Unióban. Nagyon fontos, hogy ezen az anyagon tovább dolgozzunk. Említette azt, hogy mennyire fontos az alapjogokat tiszteletben tartani az Európai Unióban. Az alapjogi karta 12-es cikkeje kimondja azt, hogy mindenkinek joga van gyülekezni, Franciaországban volt erre egy példa. Az elmúlt hetekben előfordult az, hogy a francia ügyészeket eltávolítottak a félreviteli bíróságról, mégpedig önkényes módon Franciaországban. Ön foglalkozik-e majd ezzel a témával? Tervezi elemezni azt, hogy hogyan juthatott a helyzet idáig? Az alapjogokat mindenkire vonatkozik-e, illetve vannak-e olyanok, akiknek több jogaik vannak, több joguk van, mint másoknak? Ami Lengyelországot élet, Lengyelország ellen elindították a hetes cikkel értelmében az eljárást. Szóval nincs maga többség ahhoz, hogy Lengyelországot terítéljék. Elhangzott az a kritika, hogy túlságosan politikai módon dolgoznak a, a bírók. Még szeretném kérdezni, Lengyelországban konkrét megoldást fel tudnál vázolni az alapjogok kapcsán. Ernst asszony, köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani a biztos előadásáért nagyon fontosak ezek a témák számunkra. A jogállamiság kérdések, központi kérdés, és mi is kíváncsian várjuk. Itt vagyok, itt, itt, itt ülök. Várjuk az éves jelentését. Igen, ezzel kapcsolatban nagy a probléma, szeretnénk egy alapvetően más mechanizmust, erről többször beszéltünk a jogállamiság megerősítése érdekében, és szeretnénk országspecifikus ajánlásokat. Egy dolog az ajánlások kérdése, egy másik kérdés pedig a megvalósítás, és hogyha itt nem sikerül előrelépni, akkor más jogalkotási projektekről akár ne is beszéljünk. Nagyon sok tagország ezeket nem valósítja meg ez egy nagyon fontos pont, az elbizonyíték. Itt uh, osztom a jelentéstevő asszony véleményét, ő egyértelműen fogalmazott, és ezt szeretném még mondani, hogy frakcióként úgy érezzük, hogy kérdéses az, hogy az a modell, amit a bizottság kialakított, értelmes javaslat-e, ezt igencsak megkérdőjelezzük. Az utolsó pont, GDPR. Nagyon fontos a megvalósításról részletes vitát folytani a tagországokban. Számos probléma van, mi mindenütt ugyanolyan megvalósítást szeretnénk. Szeretnénk azt, hogyha nem lennének joghézakok, és nagyon fontos a személyes adatok védelme. Itt nem csak egy jelentést szeretnénk, hanem szeretnénk, hogy a tanácskozások zajlanának ebben a szakbizottságban. Köszönöm. Biztos úr, ön rögzített egy-két kérdést. The round of speakers, members willing to address, so that you will have your floor in order to... Parancsoljon öné a szó. Maybe we risk not having the chance of... Nem uh, tud esetleg minden kérdésre válaszolni. Éppen ezért kérek mindenkit arra, hogy tartsa a keretet, kitartsa be hozzászólási időt. One minute, one minute half, so that there will be time for the commission. Egy másfél percben fogalmazza meg a kérdését, hiszen több mint 20 kértek még szót. Hidvégi képviselő. Thank you, that came earlier than I thought. Thank you very much for the full. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves biztos, hogy itt van. Köszönjük a, ked- a jó munkát, és minden jót kívánok. Amikor a jogállamiságról beszélünk, ez egyértelmű, hogy a demokráciák sarokkövéről van szó, és az Európai Uniónak is sarokköve az az alapítástól kezdve. Nagyon fontos az, hogy ne alkalmazzunk kettős mércét, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk mindenki számára. Itt most nem politikai kampányokra van szükség, a mi kritikánk azzal kapcsolatban, hogy hogy is működtek a dolgok eddig, ez pontosan az objektivitás hiányára mutat, mutat rá. Itt ideológiai okoknál fogva vezérelt gyakorlatról is beszámolhatunk, ami nem csak a jogállamiság ellen, nem csak a jogállamisággal ellentétes, hanem az Európai Unió alapelveivel is. Timmermans biztos korábbi tevékenysége inkább pár partizán politizálásként apostrofálható. Ön mit fog tenni annak érdekében, hogy az objektivitás kulcsfontosságú a része legyen a jogállamiságról való a párbeszédnek, és az információk tekintetében fontos azt is biztosítani, hogy ez kiegyensúlyozott legyen, és tényleges, tehát tényleg, tényeken alapuljon, és ne politikai kampányokon. Köszönöm, Bárli képviselője szó, köszönöm szépen. Én is szeretnék a jogállamiságra utalni, és egy konkrét kérdésem lenne, egy tagállamra vonatkozólag, Lengyelországra gondolok, ahol 30 olyan úgynevezett igazságügyi reformot láttunk négy év alatt, amelyet ők annak neveztek. Ez azért eléggé példanélküli, és az Európai Bírósághoz is eljutott már a fegyelmi ö, bizottságok ügye. Nagyon problémás ö, szabályok ö, vannak e mögött. Milyen követelményeket ö, támasztanak azelőtt, hogy a bírósághoz fordulnának, milyen hosszú ideig várhat az Európai Bizottság konkrét esetek kapcsán Elképzelhető-e az, hogy nagyon gyorsan bírósághoz fordulnak? Köszönöm szépen, Bárli Szmeka asszony. Úr, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt van és választ ad a kérdéseinkre, és én is szeretnék gratulálni a jogállamisági munkájához, és hogy idén már az első ilyen meg is jelenik, ez nagyon jó hír, Természetesen a bizot, ez a szakbizottság és a parlament a jogállamiság mechanizmussal kapcsolatban támogatja őt, önt, mert ez nem csak Magyarország és Lengyelország esetében fontos, hanem bizonyítanunk kell a tagállamokba is élők felé azt, hogy a demokráciát és a jogállamiságot, az alapjogokat védi az Európai Unió. Pontosan ezért nekünk a parlament részéről az a feladatunk, hogy szeretnénk, hogyha ez a mechanizmus egy intézményközi megállapodás tárgyát képezné, hogyan gondolja ön ezt, és hogyan folynak az informális tárgyalások az intézmények között ebben a tekintetben. Mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen megállapodás sokkal tisztább helyzetet hozna létre. A megjegyzésem az arra vonatkozik, hogy ez a mechanizmus nem szabad, hogy a hetes cikkeljárás helyett valósuljon meg, inkább az kiegészítendő. És végül egy utolsó gondolat a büdzsére vonatkoztatva, a kondicionalitással kapcsolatban. Ön hogy látja az összefüggést a rendelet, illetve a jogállamiság kondicionalitás között? Köszönöm szépen, Rangel úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, és elnézést kérek, mert el kell mennem korab, korábban. A következő kérdést szeretném feltenni. Mit szeretne ön tenni annak érdekében, hogy egy állandó mechanizmust hozzanak létre a jogállamiság értékelésével kapcsolatban. Hiszen úgy gondolom, hogy az egyik olyan dolog, ami nem igazán működik a hetes cikkeljárás van, az az, hogy egyes országokat PC-zünk ki olyan formában, amelyben az ország és az ott lakó emberek méltósága is sérülhet. Hogyha van egy állandó mechanizmusunk, egy fair mechanizmus, amely egyenlően alkalmaz, amelyet egyenlően alkalmazunk mind a 27 tagállamra, akkor szerintem sokkal kiegyensúlyozottabb megoldásra juthatunk. Mit fog tenni konkrétan a bizottság annak érdekében, hogy ezt az állandó mechanizmust létrehozza? Köszönöm. Kinnicsi asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm Rendez biztosnak is, hogy eljött a mai napon. Egy kérdésem lenne. Természetesen mindig a jogállamiság megerősítésével kapcsolatban, de egy más szempontból talán, mert úgy gondolom, hogy ezt sok minden fenyegeti jelenleg, például a szervezett bűnözés, illetve a terrorizmás, terrorizmus. Ezek egyre inkább megkapaszkodtak Európa különböző országaiban, és egyre súlyosabb bűncselekményeket követnek el transnacionális szinten. Ön hogyan gondolkodik azzal kapcsolatban, hogy nem kellene-e a terrorizmushoz, a terrorizmussal kapcsolatos stratégia kialakításához hasonlóan a szervezet bűnözésre is kialakítani egy európai stratégiát, olyan jogszabályokat, amelyek a tagállamok közötti büntetőjogi eljárásokbeli különbségeket harmonizálják. Beszéltünk a Eurojust vezetőjével is, és hát egyértelművé vált, hogy az együttműködés egyre fontosabb, és az együttműködésen keresztül ezeket a joghézagokat be is lehet tölteni. De azért vannak olyan joghézagok is, amelyeket a bűnözők, főként a szervezett bűnözés ki tud használni a maga javára. Nincs-e ön szerint szükség arra, hogy közös definíciókat hozzunk létre a szervezett bűnözéssel kapcsolatban, hogy túlmenjünk a 2008-as definíción, amely igaziból nem érte el a hatását, miután ezt a bizottság maga is kimondta, a jogharmonizáció nem valósult meg ebben a tekintetben a tagállamok között. És ön egyébként már előre válaszolt egy kérdésemre, ami az EPO életbelépésével kapcsolatos volt. Párgászor Tundua asszony következik. Köszönöm szépen. Én is Kinnicsi asszony kérdéséhez szeretnék csatlakozni. A szervezetbűnözés bűnözés változóban van, és nekünk hatékonyan kell fellépnünk ellene, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor mindent fenyegetni fog, akár a demokráciáink állapotát is bizonyos tagállamokban. A másik kérdésem az egyik a száldozatokra vonatkozik. Azt szeretném megtudni, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi-e azt, amit az Európai Parlament mondott el azzal kapcsolatban, hogy a 2012-es visszaélések áldozataira vonatkozó jogszabály megvalósításával kapcsolatban nagyon rossz a helyzet, és a másik pedig, hogy úgy gondolom, hogy önöknek mindenképpen figyelembe kell vennie a 2017-es terrorizmus csomag áldozatvédelmi részeinek ajánlásait is illetve a 2018-as terrorizmusra vonatkozó ajánlásainkra is utalnék, ahol a kettős áldozatokra vonatkozó szempontokat is figyelembe kell venni. És hogy lenne még egy kérdésem, ami pedig a mesterséges intelligenciára vonatkozik. Nem szabad, hogy ezt az emberek vagy az emberek alapjogai ellen fordítsuk. Ön beszélt is az európai versenyképesség kérdéséről. Engem az érdekelne, hogy ebbe hogyan illeszkedik bele az arc felismeréses technológia. Köszönöm szépen, Bilcsik úr. Köszönöm szépen, és köszönöm Reinders biztosnak is az eszmecserét. Én is nagyon örülök annak, hogy azt hallom öntől, hogy a prioritások között találjuk a jogállamisági kérdéseket. Ezzel kapcsolatban jó néhány kérdést szeretnék én is feltenni. Egyrészt úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy a bizottság éves jelentését tegyük nyilvánossá, és ezen keresztül egy európai jogállamisági szemeszter létrehozását is támogatom, amelyben minden intézmény részt vesz, ez szerintem mindenképpen segítene mindannyiunknak. Ami pedig a hatáskört illeti, illetve az ambíciókat, mindenképpen jó irányba haladunk, de ez csak egy első lépés, és nem tudom, hogy itt csak megelőző intézkedésekre kívánnak koncentrálni, vagy pedig ennél tovább mennek az, e, az értékelések kapcsán. És a harmadik kérdésem pedig egy nagyon politikai természetű kérdés, és egyértelmű az is, hogy ez a politikai eszmecsere tárgyát fogja majd képezni. Hogyan néz majd ki az önök kommunikációs stratégiája a jelentések előtt, hogy figyelembe vegyék a szkeptikusok véleményét, a kritikusok véleményét, mert szerintem ez is fontos munka, nem csak az, hogy nyilvánosságra hozzuk, hanem azt is, az is, hogy van-e kommunikációs trato, csatorna, vagy stratégia ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Ezt a rengeteg információt szeretnék utalni egy elemére a jogállamiság mechanizmusnak, ez a korrupció ellenes harcra vonatkozik. Nagyon sok tagállamban a korrupciót alábecsülik, európai szinten mindenképpen. Nagyon kevés európai eszköz van ennek a problémának a kezelésére. És nincsen semmiféle átfogó korrupcióellenes stratégia EU-s szinten. Értem azt is, hogy a korrupcióellenes harc nagyon kemény, nagyon nehéz kérdés lehet, és a politikusok el akarják kerülni ezeket a toxikus kérdéseket. Bulgáriából jöttem, ahol a korrupció nagyon súlyos problémákat okoz, gyakorlatilag a politika minden területén, és emiatt nagyon nagy az euroszkeptikusok hangja is. Európában talán a leggyengébb Európa pártiak vagyunk, úgyhogy ebből a szempontból két kérdésem is lenne önhöz. Prioritásként kívánja-e kezelni az európai, európai szinten a korrupció ellenes harcot, nem csak a jogállamiság keretein belül, hanem külön politikaként is, és másodszorban pedig, ami az LPPO-t e illeti, mennyire hat, lesz hatékony ez az intézkedés, illetve ez az intézmény. Sajnos Kövesi asszony arról is beszélt, hogy nagyon kevés szakértő áll majd rendelkezésére. Köszönöm szépen, Trugáró asszony, köszönöm szépen és biztosnak sok sikert kívánunk, rengeteg munkája lesz a következő időszakban. Két kérdésem lenne. Az első az EPO-ra vonatkozik. Tudom, hogy más, kérd más kollégák is feltették ezeket a kérdéseket, de hát itt alapvetően ennek a bizottságnak prioritása lesz, de korábban a korábbi bizottság alábecsülte azt, hogy az EPPO-nak eh, hány, eh, milyen mértékű személyzetre van szüksége, az emberi erőforrásokat nagyon alábecsülték, gyakorlatilag csak 32 eh, ö, kihelyezett ö, ügyész, ö, több mint 900 ügyre, az nagyon, ez illetve rengeteg ügyre, az nagyon kevés, csak Románia részéről több mint 900 esetről kell majd döntést hozni. Van-e önöknek becsült száma azzal kapcsolatban, hogy hány ügyel kell majd foglalkozni az LPPO-nak, e és hogyan fogják megoldani azt, hogy megerősítsük az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a szervezetbűnözés, bűnözés, a korrupció, a pénzmosás és az ember kereskedelem, illetve embercsempészet esetében mit fognak tenni, hogy ezeket vissza tudják szorítani. Köszönöm, Tobé úr. Köszönöm szépen. Since the commissioner is uh, responsible. És köszönöm a biztosnak is, hogy itt van. A tagállamok közötti együttműködésért is felelős ön, erre vonatkozik a kérdésem is. Vajon a tagállamok mennyire tudnak, mit tudnak tenni az elítélt bűnözők, illetve bűnözői csoportok elleni harcban. Ugye nagyon sokan kihasználják a szabad mozgást, és azt hiszem, hogy itt az együttműködést nekünk is erősítenünk kell a rendőr, rendvédelmi szerveink között, mert ezek a bűnözői csoportok néha nagyon komoly bűncselekményeket követnek el, ilyenkor tudunk is döntéseket hozni, és ki lehet utasítani valakit az adott tagállamból. De nagyon sok ö, ilyen csoport mondjuk ö, lopásért vagy rablásért ö, kerül elítélésre, és a jelenlegi a európai keretek ezekben az esetekben sokkal nehezebb együttműködést tesznek lehetővé, főként akkor, hogyha nem európai elkövetőről beszélünk. Vajon az Európai Bizottság bármit kíván-e tenni annak érdekében, hogy ezeket a konkrét eseteket egyszerűbbé tegyük. Például Svédországban, hazámban 70%-a az összes rablásnak bűnözői csoportok követik el, őket megvádolják, de nagyon gyakran nem tudjuk őket hazaküldeni, egyszerűen azért, mert európai állampolgárokról van szó. Mrs. Spurek. Purek asszony. Köszönöm szépen. 25 hónapja folyik a hetes cikk eljárás Lengyelország ellen. Sajnos a helyzet továbbra sem javul, sőt, inkább romlik. A kormány újabb intézkedéseket tett a lengyel igazságszolgáltatás meggyengítésére. Az Európai Parlamentben a múlt héten elfogadtunk egy fontos állásfoglalást, és a az Európai Bizottság az Európai parlament, az Európai Bírósághoz forult ideiglenes intézkedések bevezetéséért. Van-e ezzel kapcsolatban terv a mechanizmussal, mechanizmus kapcsán, illetve fontos lenne, hogy definiáljuk a hatóságokat és a közvetlen kedvezményezetteket is. Ami ezt a mechanizmust illeti, nagyon fontos lenne, hogy biztosítsa a hozzá fűzött reményeket. Köszönöm szépen, Szátszáléhoz úr következik. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az ön prezentációját, kedves biztos, és szeretném megköszönni a szavait. Örülünk annak, ami elhangzott, mert hogy szerintem a szakbizottságunk és a bizottság közötti együttműködésnek ez egy nagyon ígéretes kezdetét jelenti. Közös munkánk a demokratikus intézmények megerősítését kell, hogy szolgálja, illetve a bűnözés elleni harcot kell szolgálja, hogy Európa biztonságosabbá váljon. Az új jogállamiság intézkedésekkel kapcsolatban, vagy mechanizmussal kapcsolatban nagyon fontosak lesznek a részletek, és én nagyon remélem azt is, hogy önök majd vissza tudnak jönni ehhez a szakbizottsághoz, el tudják magyarázni azt, hogy pontosan milyen részletekre gondolnak, hogyan fog működni ez a mechanizmus. Ez nagyon fontos lenne. Én úgy gondolom, hogy Ezt a közvélemény is megköveteli tőlünk a politikán felül. A bizottság egy jelentést kiadott az európai elfogatási parancsal kapcsolatban. Rengeteg olyan jelentés van, amelyről beszélhetnénk itt, rengeteg jelentés és tanulmány érkezett erről a témáról. És hát én nagyon remélem, hogy képesek leszünk majd arra építeni, amit már elértünk, ami nem kevés önmagában sem, és reméljük azt is, hogy tovább tudjuk tökéletesíteni ezeket a mechanizmusokat annak érdekében, hogy a célok megvalósuljanak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Keller asszony. Köszönöm szépen. Kedves biztos, Reinders biztos, a Ramona is elmondta. Sok siker kívánunk, támogatjuk Önt. Ön lesz az, aki a dossziékat felgyűrt ingújjal viheti tovább. Kedves kollégák, engem az érdekelne, hogy az igazságügyi együttműködés, a Eurojust működésé ön szerint hogyan vihető tovább, és másodszorban von der Leyen asszony azt kérte öntől, hogy a terrorizmus és az extrémizmus elleni harchoz járuljon hozzá az ön működése, illetve a biztonsághoz is. Eddig a biztonságról nem sokat beszéltünk, a magunk részéről a kampány során egy európai FBI kialakítását is megcéloztuk, hatékonyabbak szeretnénk lenni, hogy a maffia és a szervezett bűnözés ne tudjon ja, kiátszani a rendvédelmi szerveket. Hogyan lehetne európai szinten hatékonyabbá tenni az európai bűnüldözést? Köszönöm szépen, Peletyé asszony. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelt biztos. Én az európai büntetőjogi végrehajtó intéz, intézményekről szeretnék beszélni. Néhány számadat. 110 ember jut 100 helyre Portugáliában, Olaszországban még rosszabb a helyzet, Franciaországban és 120-an 100 helyre jutnak a román börtönökben. Nos, hát az Emberi Jogok Európai Bírósága nagyon gyakran elítélni a tagállamokat a alapjogok harmadik cikke alapján Franciaországot, Portugáliát egyaránt elítélték. Ráadásul nagyon rosszak a fogvatartási körülmények, rengeteg elfogadási parancsot is visszautasítanak. Mit tesz ön annak érdekében, hogy az elítéltek jogai megvalósuljanak, hogy a az igazságügyi intézményekbe vetett hitet és bizalmat megerősítsék. Köszönöm szépen. Köszönöm. Péters úr, köszönöm szépen, kedves biztos, köszönjük az információkat és azt, hogy itt van. Az AI-ra szeretnék rákérdezni. In February there will be a white paper. A mesterséges intelligenciára, és hát ön beszélt arról is, hogy egy horizontális elemet és egy vertikális, szektoriális megközelítést is alkalmazni kíván. Ez valóban így van, vagy pontosan mi lesz az ön februári javaslatának a tárgya? Köszönöm szépen. Tun und Hurtenstein. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, elnök. Elnök úr, köszönöm szépen a biztos úrnak a beszámolóját. Biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát fog végezni. Olyan időket élünk, amikor is az ön és Jurova asszony portfóliói a legfontosabbakká váltak az Európai Unióban. Most említett számos dolgot, az internet nem a büntetlenség területe. Említette az áldozatok jogait, a mesterség, mesterséges intelligenciát, olyan alkalmazásokat, amelyek az alapjogokra hatással lehetnek, vagy ezeket befolyásolják. Egyes országokban súlyos gyűlöletkampányok és félretájékoztatási kampányok vannak. Ezek gyakran nem csak a politikai ellenzék és a politikusok ellen irányulnak, hanem bírák ellen. Hallottunk egy kampányról például, ahol, amelynek a forrása vagy az indítója az igazságügyminiszter volt. De az Európai Bizottság magas szintű tűztviselői, Európai Intézmények magas szintű tisztviselői ellen is irányulnak ezek. Gyakran ezeket a masszív félretájékozatási kampány kíséri és ez nagyon-nagyon veszélyes mindannyiunk számára, ez e, viktimizálja az embereket, megsérti az emberi jogokat. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság készíte elő valamilyen stratégiát ezen jelenséggel kapcsolatban, amely egyre eh, fontosabb. Ezt a kérdést ezen fehér könyv kontextusában is szeretném eh, felvetni, amit bejelentett. Köszönöm szépen. <coughs> Köszönöm szépen Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását. Mindenkinek elég szót adtunk, biztos úr, nyilván ön jegyzeteket készített. Látom, látom, látom, hogy még többen jelentkeznek. Elnézést nem vettem észre, látom, látom, hogy jelentkeznek. Ja, igen, igen, igen, akkor lesz még lehetőség, hogy önök is kérdezni tudjanak. Tessék, Darácsi úr, köszönöm szépen, köszönöm a biztos urat. Tudorácsi úr, gyors kérdések. Ez első, a az áldozat stratégiával kapcsolatos, ez 2024-re jelentette be, ha jól értettem, ez miért tart ez ilyen sokáig? Tudom, hogy nem lehet mindent az első évben elvégezni, de hát a mandátum utolsó éve lesz 2024, de lehet, hogy félreértettem. A, a másik az EPO, hogy beszéljünk a forrásokról és a költségvetésekről még egy kicsit. Ha jól értettem, vagy kérem tisztázza ezt, jelen pillanatban az Epo, a több ügynökséggel egy fejezetben van a költségvetésben. Ez felveti annak a kérdését, hogy itt küzd a pénzekért, a többi ügynökségért, Europol, a Eurojust, stb. Az EPO, ez egy, ez egy európai szerv, és ez a szervek és az intézmények fejezete alá kellene, hogy tartozzon, ezt félreértettem? Hán kollégájával remélem kijavítja ezt. A másik, harmadik dolog az mesterséges intelligencia. Tudom, hogy jön a fehér könyv, de a szlogenek mögött, hogy, az európai értékeket védeni kell, stb. stb. Kérdezem, hogy ezeken túlmenően hogyan tudunk egyensúlyt teremteni az innovációs támogatása és a vezető szerep hajszolása, illetve az etikai sztenderdek védelmek között. Hogyan tudjuk ezt a megoldást, ezt a, ezt a köztes teret megtalálni? Ez egy kockázat alapú megközelítés-e? És az utolsó javas, kérdésem, a Eurojust elnökének beszámolója, beszámolójában azt hallottunk, hogy az bizonyíték egy olyan dolog, ami szerintem nem egy fontos eszköz a toolboxban. Kérdezem, hogy ön mit gondol Most lezárom a listát, mert különben lehetetlen lesz a biztos úrnak válaszolni ez egy strukturális párbeszéd, rengeteg kérdésre kell válaszolnia, lehetőséget kell adnunk neki a válaszadásra. Körner úr, Breyer úr, Wisniewska asszony, és utána lezárom a listát, Körner úr. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, hogy itt van. Köszönöm a beszámolóját. Természetesen én tudom, hogy az e-bizonyítékhoz reményeket fűzt, és mi a parlament eh, nagyon szorosan együttműködünk ezzel kapcsolatban, ez egy Európa barát eszköz, de itt az alapjogok garanciá, eh, gar, garantálására szükség van. Ezen a kompromisszumon keményen dolgozunk. Hadd kérdezzek valamit eh, ezzel kapcsolatban. Az e-bizonyíték lenne az Egyesült Államokkal való tárgyalás kiinduló pontja talán ezzel kapcsolatos tárgyalásokról is beszámolhatna, illetve értékelni tudná-e azt, hogy eh, az Egyesült Királysággal hogy állunk. Az Egyesült Királyság még mindig eh, ugye tagja az Európai Uniónak. Eh, mi az ön álláspontja, Brian úr? Brian úr, köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék felvetni. Vita folyik arról, hogy legyen a moratórium az arc eh, felismeréssel kapcsolatban, eh, hogyha ezt eh, tömeges videófelvételeken alkalmazzák, tehát a közterületeken az arcfelismerés, ez egy diszkriminatív technológia, és nagyon sok elhibázott találatot eredményez. Gondolkodnak -e ezen, dolgoznak -e ezen? Köszönöm szépen, Visnyevszka asszony. Önné az utolsó szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Köszönöm a hozzászólásukat. Szeretném hangsúlyozni, hogy azok az aspektusok, amelyek a szervezet bűnözése elleni harcban fontosak, a ezek nyilván elengedhetetlenek, de a korrupció ellen is harcolni kell, és ez kell, hogy legyen az egyik legfontosabb kérdés, amivel foglalkoznunk kell. Lengyelország. Lengyelországban egy öt évvel ezelőtt megkezdődött egy ilyen harc, az áfa hézagot akkor bezárták, és ez a hézag 260 milliárd zlotit jelentett, tehát jó példával itt tudunk itt elől járni. A másik kérdés a pénzmosás, illetve a bűnözők kiutasítása. Ön azt mondta, hogy dolgoznak egy mechanizmuson a jogállamiság védelmében. Ez engem érdekel, hogy ezt konkrétan hogyan alakítják, illetve a hetes cikk A jogi rendszerek meg létrehozása a tagállamok kompetenciájába tartozik, és ezért szeretném hangsúlyozni, és azt szeretném kérni, hogy az Európai Bizottság ne menjen túl a, a mm, szerződéseken. Az Európai Bizottság a szerződések őre, úgyhogy ezért nem támogatom azt a megközelítést, hogy a E, lengyelországi reform e, intézkedésekkel kapcsolatban, ahogy eljárnak. E, ami az információt illeti, és a félretájékoztatást, itt is hallottam olyan szavakat, vagy olyan megjegyzéseket ezen a teremben, ebben a teremben, amely félretájékoztatásnak számít. Tisztelt biztos úr, az ön által felvetett bevezető gondolatokat felvetették a képviselők is, de más témákat is, EPO, korrupció, mafia, szervezetbűnözés, stb. Nagyon sok mindenről kell beszélnünk. Talán, mm, hát még van 20 percünk, remélem, hogy ez alatt az idő alatt tud reagálni, és ezzel a strukturális párbeszédnek eleget tesz. Köszönöm szépen, elnök úr! A jogállamisággal kezdem, hiszen ezt sokan említették, és az új mechanizmusról. Hadd magyarázzam el egy kicsit pontosabban, hogy mit szeretnék itt elérni elmondtam, hogy az Európai Bizottság munkáját vezetni fogom, az első jelentés elkészítését, amely, eh, amely idénre készül el. Nem csak egy eszközről van szó, nem csak egy eh, intézkedésről. A hetes cikket is továbbra is alkalmazzuk, de az új eszköz, az ez a mechanizmus és az éves jelentés. Ez az éves jelentés lesz az első lehetőség arra, hogy diszkriminációmentes vizsgálatot folytassunk minden tagállamban. Ez egy olyan jelentés, amely mind a 27 tagállamra kitér, és nem fogok arra visszatérni, hogy egyes specifikus tagállamokkal mi a helyzet. Elmondtuk, hogy erről már beszéltünk a plenárison, és múlt héten a szakbizottságokban. Minden esetre diszkriminációmentes munka lesz ez. Mi az idő, ütemterv? Az elkövetkezendő órákban, napokban minden tagállamnak levelet fogok küldeni, hogy legyen egy kontaktszemély minden tagállamban, aki rendelkezésre áll, és akiről lehet beszélni a jövőbeni jelentésről. Nem azért, mert mert, mert hogy csak a tagállamból szeretnénk a jelentés elemeit összegyűjteni. Együttműködünk a tagállamokkal, de az alapjogi ügynökséggel, a Velencei Bizottsággal, az ECO-val, más partnerekkel és érdekelt felekkel, hogy a jelentésünkön dolgozunk, és már elég sok eszköz áll a rendelkezésünkre. Az egyik a Justice Scoreboard, az igazságügyi eredménytábla, ezt is tudjuk használni. Azonnal kezdjük a munkát, a tagállamokban kontaktszemélyeket keresünk. Az első ülés februárban lesz, és természetesen tájékoztatom a tanácsot és a, és a parlamentet, a Libe szakbizottságot az előrelépésről amit a jelentés során elérünk. Ami a keretet illeti, említenünk kell a standardeket a különböző területeken ezek mennyiben alkalmazhatók. Fontos hangsúlyozni, hogy bizonyos standardek az Európai Unióból jönnek, mások az Európa Tanácstól, vagy más intézményektől. Vagy az Európai Bíróságtól is jöhet. Igen, az Európai Bizottság a bíróság döntését tiszteletben tartja. Ebben az értelemben Először meg kell határoznunk a sztenderdeket, aztán a tagállamokban a helyzetet leírni, és aztán elemezni kell, vagy azonosítani kell, hogy milyen kockázatok merülhetnek fel az egyes tagállamokban, és aztán persze lesznek ajánlások. Az igazságszolgáltatás függetlensége az első elem a jogállamisági vizsgálatban, hogy legyen egy független testület, amely az emberek jogait védi. Tehát ez lesz az első pont. A másik téma a korrupció. Ezt is említenem kell, sok kérdést hallottunk a korrupcióról, a bűnszervezetekről, stb és igaz az, hogy ezen dolgoznunk kell, nem csak a mechanizmus terén, minden eszközzel és jogi együttműködéssel, de egy nagyon fontos fejezete lesz ez a mechanizmusnak. A harmadik elem a média pluralizmus, és aztán majd látjuk, hogy egyéb ügyeket is, ügyekkel is ki kell ezt egészíteni. Ez lesz tehát az első jelentés, ez egy elég széles hatáján rendelkezik, de lehet, hogy nem tudjuk az összes témát lezárni vagy lefedni az első jelentésben. Lehetnek más eszközök, amelyek más elemekre vonatkoznak. Itt például, hadd említsek egyet, a csárterrel kapcsolat, az alapjogi kartával kapcsolatos külön jelentés. A Szeret, hogy az Európai Bizottság készít egy jelentést a demokráciáról. Végül ezeket az eszközöket mind használ, ki fogjuk használni, de néhány specifikus kérdéssel kezdünk, nem csak az igazságszolgáltatás függetlenségével, hanem minden tagállamban a helyzetet elemezzük, egy kockázat alapú elemzésre, és aztán ajánlásokra kerül sor. Mi a cél? A legjobb gyakorlatok kicserélése és egy preventív szerep erősítése meg tudjuk-e győzni a tagállamokat, hogy mozduljanak és igazodjanak az új sztenderdekhez? Ez a kérdés. Ha szükséges, akkor akár ö, szerződésszegési eljárást is indíthatunk, hogyha ez az egyetlen megoldás. Talán ez jó lehet más viták előkészítésére és az MFF és az esetleges feltételhez kötés bevezetése. Mi, de milyen alapon vezetnék be ezt a feltételhez kötést? Tehát esetleg egy ilyen jelentés alapján. Ez ugyanis egy pontos elemzés a jogállamiság helyzetéről. Most nem akarom megemlíteni az e-bizonyíték kérdését, de tudom, hogy erről folyik a vita a jogállamisággal összefüggésben is. Lehet, hogy a jelentés egy jó elem erről szóló vitához is. Igyekszem talán a német elnökség elejére elkészülni ezzel a jelentéssel, és valóban előkészíteni ezt a témát az német elnökség alatt egy eszmecserét folytatunk természetesen erről. Ez az Európai Bizottság jelentése lesz, a tanácshoz benyújtjuk, hogyha a tanács politikai vitát kíván ezzel kapcsolatban szervezni, a tagállamok szintjén ez megtörténhet, és a jelentés eljut a parlamenthez is, és önöknek kell megszervezni a vitát erről a jelentésről és más elemekről, amelyeket meg fognak kapni. Nagyon fontos ez, hiszen ez a legjobb módja annak, hogy végül ugyanazt a, az eljárást alkalmazzuk az Európai Unió politikai kritériumainak értékeléséről, mint ami például a konvergencia folyamatban, a költségvetési folyamatban is működik. És én meg vagyok róla győződve, hogy ennek eljött az ideje. A múltban többször beszéltünk erről, minden esetre ide új, önök elé fogunk járulni. De vannak egyéb eszközök, a hetes cikk, vagy a szerződésszegési eljárás, vagy egyéb elemek is, amelyek szintén a jogállamiság kultúráját kívánják erősíteni a tagállamokban. Ez a legfontosabb elem, új folyamatot kell indítani politikai vitát az értékekről, a kettes cikkről, a szerződés kettes cikkéről. Aztán egy második elem, amit említeni szeretnék, az EPPO, az EPO kérdése. Több megjegyzést hallottam ezzel kapcsolatban először is. Az EPO működőképes kell, hogy legyen az év végétől, novembertől. Most mm, kineveztük a vezető ügyész, vagy a főügyész kövesi asszonyt, egy kollégiumot ki kell össze kell állítani. Nyilván biztos vagyok, nyilván a tanács döntést hoz majd erről, és aztán elemeznünk kell a költségvetési helyzetet megkaptam a költségvetési elemeket az előző bizottságtól, és lehet, hogy az előző bizottság javaslatában, az MFF javaslatában láttak elemeket az EPPO működésével kapcsolatban. Vannak új viták ezzel kapcsolatban, hiszen a hivatalon belül új értékelések vannak az ügyekről, amelyek a különböző tagállamokból érkeznek. Természetesen ezt elemezni fogjuk. e Kövesi asszonyjal megvitatom, Kövesi asszonytól kértem, hogy jöjjön, jöjjön ide, jöjjön el a tanácsba, hogy magyarázza meg az új értékelés, a, a költségvetés új értékelését, és hogyha szükséges, akkor természetesen azt kérjük, hogy az MFF döntéseivel kapcsolatban a, a, az EPPO költségvetését vegyék figyelembe jobban. Kövesi asszony pontosítani fogja, és a munkatársai pontosítani fogják ezt. Ezt említenem kellett, mert láttam, találkoztam az elnökükkel itt a bizottság előtt, Nagyon fontos fejlemények vannak az igazságszolgáltatási együttműködésben, Európában, a bűnügyi e, igazságszolgáltatásban. Hogyha nagyobb szintű költségvetésre, magasabb, több pénzre van szükség, akkor ezt nyilván elemezni fogjuk. Az előző bizottságnak megvan a javaslata az ügynökségekre vonatkozóan. Én tudom, hogy a költségvetés csökken az MFF új javaslatában, de megint csak hát nyitottan állok a vita előtt, és világosan elemezni kell a helyzetet, és megnézni, hogy van-e lehetőség valamilyen mozgást erre a bizottságban, a parlamentben, de hát a számok rendelkezésre állnak tavaly májustól kezdve. és emellett nyilván egy nyitott vita lesz a eurojust kapcsolatban is. Ami a GDPR-t illeti, először is az elejétől kezdve mondtam azt, hogy korrekt megvalósítást szeretnénk a GDPR kapcsán, és a nemzeti hatóságokat támogatni tudjuk abban, hogy mindenütt ugyanúgy valósítsák meg a GDPR-t. Támogatást tudunk nyújtani, pénzügyi, technikai számogatást nyújtást, emberi erőforrásbeli támogatás nyújtást, de természetesen a végén az is elképzelhető szabásértési eljárás indul. Tehát két szerepünk van, a segítés, hogyha jó az együttműködés a tagország, amennyiben ez nem igaz, akkor bíróság elé is tudunk menni, és jobb megvalósítást eh, kérhetünk a GDPR kapcsán. Tehát meg kell próbálnunk jobb megvalósítást találni a polgárok számára általában. Ez egy fantasztikus eszköz, de abban nem vagyok eh, biztos, hogy eh, ezt az eszközt az összes polgár egyszerűsített módon használja. Ami a, a mesterséges eh, intelligenciát illeti, itt nagyon fontos a polgárokat segíteni abban, hogy a GDPR-t megfelelően eh, alkalmazzák, és a nemzeti hatóságokkal együtt fogunk működni. Tudom, hogy sok vita van az Egyesült Királyságbeli fejlemények kapcsán, a GDPR kapcsán is, és eh, az Egyesült Királyság helyzetére kitértek a kollégák Egy év tárgyalási idő nem elégséges, de az Egyesült Királyságnak kell döntenie arról, hogy az év végén az ereket tárgyalásokat. Az Egyesült Királyság eh, miniszterelnöke törvényt fogadott el egy ilyen rövid határidő kapcsán, tehát megpróbálunk um, keményen együtt dolgozni a többi biztosra és természetesen a GDPR korrekt megvalósítását támogatni fogjuk. Ez egy egyedi eset a világon, az adatvédelmmel kapcsolatban vannak más jó példák is világszerte. Szoros figyelemmel követjük az Egyesült Királyságbeli fejleményeket. Mi az e, bizonyítékokat illetén. a parlamentre nem szeretnék hatással lenni, befolyással lenni. A parlamentnek a eh, saját álláspontja van, illetve lesz, én várom, hogy a parlament mindenről mit gondol, konkrét javaslatokat várok a parlamenttől, a bizottsági javaslatra vonatkozóan, és utána indulhat el a trialógus. Igen, trialógusra van szükség, megpróbálok meggyőzni eh, mindenkit arról, hogy eh, Szükség van erre az elbizonyítók kapcsán kiegyenlített módon, vannak problémánk a jogállamiság helyzetét illetően tagországokban, de ugyanez a helyzet, mint az MFF kapcsán. Ha nincsen költségvetés, akkor nincs szükség a kondicionalitás elvére sem. Hogyha bizonyítókok kapcsán nem tudunk együttműködni, és más országok nem férnek hozzá az elbizonyítákokhoz, akkor a, jogállamiság kapcsán sem elfogadható ez, tehát a korrupciós küzdelmet keményebben kell folytatnunk, szervezetbűnözés elleni küzdelmet, ami a szervezetbűnözést illeti, és hallgattam a kérdéseket. Ez egy határokon átnyúló tevékenység, és tudják azt, hogy a pénzmosás esetében, hogyha nincsen um, hozzáférés az elbizonyítékhoz, akkor egyre nehezebbé válik az ezzel kapcsolatos hatékony munka. Tehát nagyon fontos, hogy kiegyenlített legyen a megközelítés, és keményen fogunk ezen dolgozni. Elhangzott egy kérdés az USA-ra vonatkozóan, az USA folytatott tárgyalásokra vonatkozóan, meg, megismétlem még egyszer azt, hogy eu szinten először belső döntést kell hoznunk, közös víziót kell kialakítanunk, és utána lehet dönteni a továbbiakról, meg kell vizsgáljuk azt, hogy hogyan tudunk tovább lépni más partnerekkel kapcsolatban, feltétlenül vonatkozik -e ez az USA-ra is, tehát ami az áldozatokat illeti, a parlamentnek is vannak javaslatai, az első elem, azt javasolta, hogy az összes áldozatra ugyanazt a szabályrendszert kell érvényesíteni. Tudom, hogy a terrorista támadások áldozata jelentős figyelmet szenteltünk, és ez érthető is, különösen az elmúlt évek terrorista támadásait illeti, de van sok másik áldozat is. Nagyon fontos megfelelő folyamatot kialakítani, és nagyon fontos, megfelelő megoldásokat kidolgozni az összes típusú bűncselekmény esetén az összes fajta áldozatra. Beszéltem a stratégiáról, itt nem arról van szó, hogy itt ezt 2024-re kell elkészíteni, hanem 2020 és 2024 között kell ezt megvalósítani, nem akarok 2024-ig várni. és szervezett bűnözést illeti, a korrupciót, említettem, hogy a mechanizmus, kapcsolat, a mechanizmus kapcsán a jogállóság kérdésében ez nagyon fontos lesz. Új eszközökön fogunk dolgozni, ezért, hogy az ügyészeket segítsük, a pénzmosás elleni küzdelemben szervezett bűnözés ennél különben természetesen a koordinációt, együttműködést intenzívebbé kell tennünk, hogyha lehetséges a jobb harmonizáció EU-s szinten, akkor ez jó, de ami a különböző eszközöket eh, illeti, nem szeretnék eh, túlságosan eh, részletekbe, részletekben elmenünk, de ezekre az eszközökre szükség van. Ami a mesterséges intelligenciát illeti, meg szeretném ismételni azt, hogy fehér könyv készül majd, amit a kollégium február 19-én közé ad. Hát kérem várják meg ezt, azért, hogy választ tudjunk adni az összes kérdésükre, ami az én portfóliómat illeti. a mesterséges intelligenciát illeti megfelelő megközelítésre van szükség. Nagyon fontos az alapvető jogokat eh, megvédeni, az összes típusú diszkrimináció ellen küzdeni, illetve a mesterséges eh, intelligencia összes formájára kitérni. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy biztonsági hálózatot építsünk fel. Van egy általános irányelvünk, ez egy nagyon fontos irányelv, nagyon fontos a különböző esetőségekre ezt a hálózatot kidolgozni, ami a mesterséget illeti. Ami a felelősségvállalást illeti, ezen a témán is dolgoznunk kell, lehet, hogy közös szabályozásra van szükség. Én nem ellenzem a vertikális megközelítést, bizonyos területeken lehet, hogy erre szükség van, vagy máshogy kell megszerezni folyamatokat. Például az egészségügyet illeti, tudjuk azt, hogy itt nagyon speciális helyzetek is merülnek fel, közlekedésre is vonatkozhat ez más területekre, tehát nincsen ellentmondás a horizontális és a vertikális megközelítések között. Én az első megközelítést támogatom, inkább horizontális garancián, különböző tevékenységek kapcsán egy fehér könyv lesz, később pedig tényleges konzultációt szervezünk majd, tehát nagyon érdekes lesz majd a különböző partnerekkel beszélni erről elnök úr, Megpróbáltam nagyon sok kérdésre válaszolni, amelyek elhangzottak a vita során, ami a jogállamisági mechanizmus illeti. Erre visszatérnék még egy kicsit. Ez egy nagyon fontos eszköz. Nagyon sok elvárás létezik ezzel kapcsolatban. éveken keresztül beszéltünk arról, hogy egy olyan megközelítés érvényesüljön, amely nem diszkriminál egy tagországot sem. Fontos, hogy együtt dolgozzunk. Én szívesen visszajövök még a szakbizottságba, azért, hogy tovább vigyük ezeket a témákat. Fontos, hogy együtt dolgozzunk. Az év második felében lesz egy jelentés, ebben biztos vagyok, és a tanácsban és a parlamentben is beszéltünk majd ezekről a jelentésekről az év második felében, egészen addig pedig előkészítő munkát végzünk, és a többi eszközt fogjuk használni. Egy felvetett elemre reagálnék még egy tagország részéről. A kollégiumban úgy döntöttünk, hogy szabálysértési eljárást indítunk, a köztes intézkedések kapcsán Lengyelországban a, az esetek miatt, és folytatjuk, figyelemmel követjük a vitát a parlamentben az új törvénytervezet kapcsán, de túlságosan korai az ideje annak, hogy erről most nyilatkozzunk, elemezni fogjuk majd a végleges szöveget, és megnézzük azt, hogy szükség van-e kezdeményezésre. A horvátsoros elnökség megérkezett a terembe, éppen ezért nem szeretném sokáig rabolni idejüket. Visszajövök nagyon szívesen. Érdekesítekre számíthatunk itt a szakbizottságokban, a szakbizottságban a trialógusokon. Ha elindul a trialógus az következő hónapban az elbizonyíték kapcsán, akkor ez már egy nagyon jó eredmény. Köszönöm, köszönjük szépen. Rendes biztos, nagyra értékeljük az erőfeszítéseit, hogy követi ezeket a vitákat a Libeszakbizottsággal. Nagyon sok a munkám, különösen ami a még függőben lévő anyagokat illeti. A délelőtt során erről már szó volt, az elbizonyíték rendkívül fontos téma, és ennek nem csak a politikai folyamat kapcsán a jelentősége, nagyon fontos ezt elemezni, hanem a harmadik szereplőkkel kapcsolatos vitákon is, különösen az USA-t illeti, Kérem, maradjon itt velünk a pódiumon. Megérkezett hozzánk a horvát kormány miniszterelnök helyettese, és ö, beszámol majd az EU USA miniszteri találkozóról. Erre december 10-én, 11-én került sor. Üdvözöljük Önt! miniszter eh, eh, elnök helyettes úr, Dávod Botinovics, ön képviseli a horvát soros elnökséget, ön miniszterelnök helyettes és egyben belügyminiszter is. Renders biztos jelenlétében vitázunk a különböző kérdésekről. Renders biztos eh, majd a bizottság nevében mutatja be ezeket a témákat, az elbizonyítékok kérdését, elektronikus bizonyítékok cseréje, vízum szabályzás, stb. Olyan témák, amelyekről szó volt az EU-USA igazságügyi miniszterek tanácsán. 45 percet szántunk erre a pontra, 12 óra 30-ig. és mivel utána koordinátorok ülése lesz, illetve a Liber szakbizottság délutáni ülése, a horvát soros elnökség programjáról fogunk hallani, kérek mindenkit, hogy tartsa az időt. a beszámolónk után a koordinátorok kapnak szót, majd a még a teremben lévő képviselők, Összesen 45 percünk van. Botinovics eh, miniszterelnök urat hallgatjuk meg, majd rendes urat. Mr. President, eh, thank you for... Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívták az elnökséget. A nem olyan régen megrendezett informális miniszteri eh, szintű találkozóra decemberben Erről most be tudunk számolni. 2019. decemberében került ez megrendezésre. Most megpróbálok arról beszámolni, hogy miniszteri szinten milyen témákról beszéltünk. Az Európai Uniót a finn igazságügyminiszter képviselte, illetve Reinders biztos. Meg is fogom majd adni a biztosnak a szót, miután én felszólaltam, és akkor ő is el fogja tudni mondani, hogy az Egyesült Államokbeli beli partnerekkel miről beszéltünk. Ahogyan ez általában lenni szokott, a párbeszéd során az Egyesült Államokkal nagyon pozitív hangulat alakult ki, és mindkét oldal hangsúlyozta, hogy szeretné folytatni az együttműködést a belügyi és igazságügyi területeken, amelyek közös érdekünk, mint például a műveleti együttműködés. Az Egyesült Államok beli delegációt William Barr vezette, és ez is mutatja azt, hogy igen, magas szinten képviseltette magát az Egyesült Államok az Európai Unióval való beliség igazságügyi párbeszéd során. Miután a koordináció leginkább műveleti jellegű, ezért a Europol és a Eurojust is képviseltették magukat, illetve az Európai Külügyi Szolgálat valamint az EU terrorizmus ellenes összekötője, koordinátora. Önök is minden bizonyal tudják, hogy ezek a miniszteri találkozók nem azzal a célral születnek, hogy új eszközök kialakításáról tárgyaljanak, itt inkább egy olyan lehetőségként kell ezekre gondolni, amelyben napra készé lehet tenni az információt egyes, egymás számára, illetve a legagasztóbb témákról is eszmét lehet cserélni. Az egyik például a terrorizmus ellenes harc, amelyben igen, régi már és hosszú időre visszanyúlik az együtt, együttműködésünk, és ez meg is mutatkozik a biztonság javulásában. Az információ cserében az Egyesült Államok az Europol és az egyes és az Európai Unió, illetve a PNR adatok kerültek megvitatásra. A, az Atlanti óceán mindkét partján az jobboldali a szélsőséges erőszakos csoportokra is, ez, erről is eszmét cseréltünk, illetve a két, illetve a, a közöttük lévő kapcsolatokra. Fontos az, hogy ezzel kapcsolatban a hibrid fenyegetettségekre is utaltunk, illetve hogy a vegyi, rádióaktív és részeti fenyegetettség, illetve a drónok témáját is felvetettük. Ezek főként a kritikus infrastruktúra megvédése szempontjából fontos kérdések, és közös intézkedés csomagok is vonatkoznak ezeknek a megvédésére. A az Európai Unió és az Egyesült Államok beli partnerek rendvédelmi szervei együttműködnek, például az 5G implementációjával kapcsolatban, és mindkét oldal egyetértett abban, hogy az ezzel kapcsolatos biztonsági kockázatokról is beszélni kell, mint például a fragmentált 5G beszerzési láncolat. Kibertér, ezzel kapcsolatban a miniszterek tudomásul vették, hogy a vonatkozó EU-USA megállapodás vonatkozó tárgyalások, illetve a budapesti megállapodás kettes jegyzőkönyve a kiberbűnözéssel kapcsolatban hogyan állnak ezeknek a megvalósítása. Nagyon fontos a bűnözők által titkosított információk megfejtése, illetve az alapjogok védelme, illetve a rendvédelmi szerze, szervek hozzáférése a titkosított szövegekhez, tehát e, e két szempont közötti egyensúlyra való törekvés. A hibrid információs kampányok bizony a demokráciáink épségét is kockáztatják. Nem olyan régen az EU és az USA ból érkező a szakértők cserélték ki bevált gyakorlataikat a tiszta beavatkozásmentes választások lebonyolításával kapcsolatban. Ezen kívül fontos még a vízum kölcsönösség kérdése, és azt tudtuk megállapítani, hogy 28 tagállam és az Egyesült Államok közötti teljes vízum liberalizációra van szükség, ezzel kapcsolatban nagyon sok minden történt. Lengyelország a Visa Waiver programban való részvételén keresztül tovább bővült a vízummentes tagállamok száma, és tovább erősítjük ezeket az erőfeszítéseket a fennmaradó tagállamok számára is megadandó a vízumentességet. Köszönöm, és most Renders biztosnak adom meg a szót. Elnök, köszönjük szépen Bocsinovik úrnak, most pedig akkor halljuk a bizottság javasla, bizottságot, mielőtt a koordinátorokhoz fordulnék. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a horvát elnökségnek a legfontosabb témák felvezetését a miniszteri találkozóval kapcsolatban. Ez volt egyébként az új posztom betöltése óta az első ilyen miniszteri találkozó, és nagyon fontos párbeszédről van szó, főként a műveleti együttműködés miatt, illetve azért is, mert mindig vannak nagy aggályokra okot adó témák. Ilyenek például a külföldi terroristák, a az utas sok adataira vonatkozó a mm, témák, illetve a terrorizmus ellenes harc szeretnénk jobb, több információt szerezni, és ezeknek az információknak a felhasználása a büntetőjogi perekben szintén nagyon fontos téma volt. Mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió részéről az EU-USA utas jegyzékek kapcsán volt egy felülvizsgálat, illetve egy értékelés, és nagyon reménye teljesek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ez hamarosan lezárul, és reméljük, hogy az Egyesült Államok beli oldal is ezt igen hamar el fogja fogadni. Az Egyesült Államok felül a Kanada-EU PNR egyezménnyel kapcsolatban is várjuk a bírósági ítéletet, ami az Egyesült Államok beli partnerünket illeti. A erőszakos szélsőséges erők megjelenéséről jelentettek aggasztó híreket, illetve az online terrorista tartalmak is problémát jelentenek, és megvitattuk ott, hogy az Európai Unióban mit teszünk ezeken a területeken. A hibrid fenyegetettséggel kapcsolatban is utaltam már az Egyesült Államokkal való együttműködésre, a kémiai, biológiai, radioaktív, nukleáris fenyegetettségek, illetve a drónok alkalmazása, amely témája volt mindkét oldal által szervezett brüsszeli konferenciának. Az 5G hálózatok kialakítása és az ezzel kapcsolatos potenciális biztonsági kockázatok, a beszállítói a hálózat és a rendvédelmi szervek közötti kapcsolat az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, hogy bizonyos cégek ne szerepeljenek a beszállítói hálózatban, és nagyon fontos ebből a szempontból egy teljes körű átfogó a kockázat elemzés, mitigációs eszközök beállítása, illetve a telekom cégekre vonatkozó a szabályozások összehangolása. A kibertérben megmutatkozó fenyegetettségekkel kapcsolatban nem olyan régen az e-bizonyíték megjelenése jelentett fordulópontot, ez egy pozitív kezdetét jelentheti a tárgyalásoknak. Az Európai Unió csak akkor tár tárgyalhat az Egyesült Államok beli partnere, hogyha megegyeztek először az európai országok egymással. Az Egyesült Államok ebből a szempontból inkább egy bilaterális megközelítést támogatna az európai tagállamokkal, mert talán az Európai Uniós tárgyalás sorozat túl hosszúra nyúlhatna. Ugyanakkor az EU ezeket a bilaterális megállapodásoknak a tartalmát is szeretné megismerni. Ami a tárgyalásokat illeti, miközben nagyon különbözőek az álláspontok, az a cél, hogy sikerüljön közös megállapodásra jutni a tartalmi kérdésekről, a lényegi kérdésekről, inkább, mint hogy a formáról, tehát a megállapodás formájáról szóljon a vita. Fontos lenne a kiberbiztonságra vonatkozó a második jegyzőkönyv felülvizsgálata is. Az Egyesült Államok könyvnyomást gyakorol ezzel kapcsolatban olyan elvek bevezetésére, amelyek révén a rendvédelmi szervek könnyen hozzá tudnának férni a szervereken tartalmazható a tehát a szervereken meglévő információkhoz. Ez egy igen sürgős kérdés az Egyesült Államoknak. Az Európai Unió az alapjogok teljesülése miatt titkosít bizonyos dokumentumokat, és hogyha ezt a titkosítást csökkentenék, akkor az a biztonsági, kocká, az biztonsági kockázatokat vetne fel. Ami a választásokba való beavatkozást illeti, 2019. novemberében volt egy első szakértői találkozó, ez azonban továbbra is csak ezen a szinten a bevált gyakorlatok cseréjén alapuló megoldás kell, hogy maradjon. A kritikus infrastruktúrák védelme az egyik fontos kérdés ebben a párbeszédben. Aztán tovább folytattuk a vízummentességgel kapcsolatos eszmecserét, itt további előrelépésekre van szükség, a vízumok visszautasítási rátájával kapcsolatban is szeretnénk konkrét érveket hallani. Nagyon fontos lenne a kölcsönös vízummentes utazás lehetőségének biztosítása az Egyesült Államok és az Európai Unió között ezért kértük, hogy az Egyesült Államokbeli partner erőfeszítéseket tegyen ezzel kapcsolatban a következő évek során. Lengyelország most már részt vehet a Visa Waiver programban, amely kapcsán elmondtuk, hogy az összes Európai Uniós tagállam számára kölcsönösséget szeretnénk elérni a vízummentesség területén. Ezzel kapcsolatban egyébként egy nagyon pozitív hangulatú első találkozóra került sor, én a jogállamisággal kapcsolatos mandátumomról is beszéltem, és a titkosításra vonatkozó kérdések is szóba kerültek. Köszönöm szépen, kölcsönösség. Kezdő, nem is rossz téma a kezdetnek. Az Egyesült Államokkal, hogyha ez megvalósulna, az nem lenne rossz kezdet. De kérem, hogy mindenki tartsa be a megszabott időt, hogy mindenki feltehesse a kérdéseit, és aztán idő legyen a válaszokra is. Koordinátorok közölnek, következnek fél óránk maradt, aztán jönnek a koordinátorok ülése, és délután a horvát elnökség fogja bemutatni prioritásait. Kezdjük a néppárttal, ebben az esetben Meló úrral. Gracias, Presidente. Uh, Commissioner, minister, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr és tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen a beszámolóját. Nagyon fontos a nyitott párbeszéd az Egyesült államokkal olyan témákban, amelyek a kölcsönös biztonságot érintik. Prioritás számunkra, hogy egyetlen tagállam sem maradjon magára a többi országgal fenntartott kapcsolatokban. Nem fogadhatunk el egy olyan helyzetet, amelyben öt tagállamot máshogy kezelnek, ami a víza kölcsönösséget illeti. A rövid tartózkodású vízumokról Lengyelország, Ciprus, Horvátország, Románia, Bulgária. Kérdezem, hogy tud-e valamilyen időtervről beszámolni, mikorra kívánnak előrelépést elérni ezen a területen, ami a külföldi eh, harcosokat illeti. Az USA által elfogott és fogvatartott állampolgárok eh, helyzete milyen? Erről volt ez szó, volt-e már eh, erről vita, hogy hogyan tudnak ezen a területen előre lépni. A közös EU-USA találkozót követve, ami múlt decemberben volt, Nos, itt külön hangsúlyozták azt, hogy az információ csere a harci területeken információs célra nagyon fontos. Tud-e tájékoztatni bennünket arról, hogy milyen infrastruktúrát kíván alkalmazni annak érdekében, hogy ez az információ csere megvalósuljon, és ami pedig az e-bizonyítékokat illeti, Mely lépéseket tervezik az EU és az USA között, vagy tettek már meg, hiszen a vita még folyik a témáról, és a végső szöveget még nem tették közé. Köszönöm szépen, Melo úr, Szipel asszony, a Szociáldemokrata frakció részéről. Köszönöm szépen. Az Meló kollégáltal feltett kérdést fogom folytatni. Nem annyira örülök annak, hogy az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások folytatódnak az e-bizonyíték, stb. témákról, és azt mondták, hogy nem tudjuk le elzárni, azt mondják mindig, hogy nem tudják lezárni a vitákat, amíg az európai megoldást nem találják meg, de hát az eszmecsere vagy, a, vagy, a, vagy az egyeztetés meg folyik, és az elvárásokkal kapcsolódik össze. Felmerül attól való félelem, hogy az Egyesült Államok bilaterális egyezményt fog kötni, mint ahogy már megtett az Egyesült Királyság alól. Lehet, hogy vannak ezek között jobbak, vannak olyanok, amelyek katasztrofálisak, de emiatt nem kell rohanni, és a standardjainkról lemondani, a jogállamiság és a, és a bűnöldözés terén. Ami a kódolt adatokat illeti, tudjuk, hogy az kódolás nagyon fontos sok területen, tehát kérdezem, hogy van-e már olyan elképzelés, amelyről amely arról szól, hogy hogyan tudunk kódolt adatokhoz való hozzáférés biztosítani, anélkül, hogy csökkenne a bizalom a kódolási rendszerekbe. Kérd, hogyha azt mondják, hogy csak a közhivataloknak, állami szerveknek tennék ezt lehetővé, na de hát onnantól kezdve, hogy van egy ajtó, azon az ajtón mások is bemehetnek. Úgyhogy itt valami más megoldást kellene találni. Ami a választásokat illeti, illetve azt, hogy ebben a szájber környezetben hogyan lehet biztosítani a tisztességes és szabad választások biztosítását, ez jó, hogy erről beszélnek, de egy kicsit aggaszt az, hogy az Egyesült Államokról beszélnek erről, de mert az Egyesült Államok választási rendszere és aggodalmakat vet fel, hiszen lehetővé teszi a polgároknak, hogy válasszanak, de akár távol is tarthatják a választókat arról, mert megakadályozzák azt, hogy aláírják a nyilvántartásba vételt például. Úgyhogy ami az elektronikus környezetet illeti, és azt, hogy hogyan próbálnak befolyással lenni a cyber térségben egymásra, ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Intfeld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, biztos úr. Azzal kezdeném, hogy remélem, hogy von der Leyen asszony bejelentése, mely szerint ez a bizottság geopolitikai bizottság lesz, ez azt is jelenti, hogy az Európai Uniónak talán egy kicsit nagyobb önbizalma lesz, és asszertívebb lesz a partnereivel, barátaival szemben. Hiszen már elég régóta behódolunk egyeseknek, és egyes dolgok ezt aláhúzzák. Az egyik, az egyik kedvenc témám a PNR témája. Teljesen világos, hogy az Egyesült Államokkal kötött egyezmény abszolút nem felel meg, de távolról sem felel meg az EU jogszabályok által, de még az Európai Bíróság által támasztott elvárásoknak sem. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság kötelezett arra, hogy, hogy, hogy lépjen ki emögül az egyezmény mögül, amely sérti az európai jogot. Aztán szeretnék látni bizonyítékot arra, hogy ugye 17 éve halljuk azt, hogy az Egyesült Államokkal kötött PNR egyezmény a biztonság szempontjából elengedhetetlen, de nem látunk erre még bizonyítékot. Visa felfüggesztés, ez tényleg a legnagyobb botrány. Az, európai, az Egyesült Államok el, nem hajlandó figyelembe venni, hogy ez egy EU-s kompetencia, és a tagállamokat külön-külön értékeli és az Európai Bizottság pedig elfogadta ezt, tudom, hogy önök most léptek hivatalba, de az elődeik elfogadták. Fontosabb az, hogy az amerikai barátai legyünk, mint hogy az európai polgárok jogait megvédjük. Most itt nem arról van szó, hogy ki mit, hogy tárgyal. Ezeknek az országoknak tenniük kell valamit. Ez, mint mindenki európai állampolgár az Európai Uniós tagállamokban, és nem az USA dönti el, hogy ki az és ki nem. Ezt az egyezményt mindenképpen fel kell függeszteni ők. Az önök az elődje, az előző bizottság azt mondta, hogy nem fogja ezt felfüggeszteni, mert ez politikai döntés. Ami pedig az elbizonyítékot illeti. Én nem szeretem, hogy úgy kell a legislatív munkát folytatni, hogy a hátam, hátamhoz szorítják a karomat, mondván, hogy nem szabad felmérgesíteni az amerikai barátainkat. E, micsoda barátok az ilyenek? Én jogi e, véleményt szeretnék kapni ezekről a bilaterális e, egyezményekről, mert szerintem ez biztos, hogy ebben biztos, hogy az jön ki, hogy ez az európai jogot megsértik. Azt kell mondani az amerikaiaknak, hogy tárgyalunk onnantól kezdve, hogy van európai irányelv. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy csak akkor zárjuk le az egyezményt, hogyha lesz irányelv. De hát itt nem erről van szó. Nem lehet elég se kezdeni a tárgyalásokat. Nem tud, hogy, hogyan tárgyalnak sztenderdekről, ha nem tudják, hogy mi a sztenderd. Végül pedig megállapodtunk abban, hogy az Európai Bizottságnak küldünk egy levelet azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk az emlát hatékonyságának javításáért. Október-novemberben vártuk a, a, a választ erről, de még úgy tűnik, hogy nem el se küldték. Elküldték a levelet, elküldtük a levelet tegnap, még nem küldték el, úgyhogy ha elküldték, akkor az tényleg az elmúlt pillanatokban volt. Zöldek, Briar úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Amit nem szabad elfelejteni, az, hogy ez az Egyesült Államok nem biztosítja az, egyel, tehát az egyéni jogok egyenlő védelmét, mint mit tesszük itt Európában. Terrorizmus elleni harcot folytatnak például, masszív megfigyelést tartanak a terrorizmus elleni harcban, célzott gyilkosságok vannak, a tisztességes eljárás megakadályozása, a területen kívüli fogvatartás, kínzás, stb. Ezen a területen nem szabad együttműködni az Egyesült Államokkal, ahol is az ember emberi jogokat kockáztatják. Ami ezen alapvető ellent véleménykülönbséget illeti, az Egyesült Államokkal való együttműködés, amely nem tartja tiszteletben minden területen az emberi jogokat, csak kivételes lehet, és csak olyan területeken, ahol biztosítani tudjuk, hogy az alapjogokat nem sértik meg. Ami a PNR egyezményt illeti, egyetértek azzal, hogy egyértelműen megsértik az Európai Bíróság véleményét. A bizottság megígérte nekünk, hogy ezeket az egyezményeket újra tárgyalják, hogyha a kanadai életbe lép. Kérdezem, hogy a bizottság meg tudja ezt erősíti, az újra tárgyalást, és tájékoztatni tud -e bennünket arról, hogy az USA hogy reagált erre. Végül pedig, ami a kódolást illeti, a kódolás, ez a biztonságot jelenti, tehát a hatékony kódolás, csak lehet, hat, csak hatékony vagy nem hatékony kódolásról beszélhetünk. Hogyha azt akarjuk, hogy a bűnöldöző szervek hozzáférjenek, akkor ugyanezen az ajtón a hackerek és a nem, az engedélyen nem rendelkező harmadik országok is hozzáférhetnek tehát nem lehet jogos hozzáférés és a jog, jogtalan e, e, hozzáférés kizárása. Ez a lényege a kódolásnak, tehát a kódolásnak az a lényege, hogy senki nem tud hozzáférni az adathoz, és ezért kérem, ne kövessék ezt a megközelítést, az a kódolt e, adatokhoz való hozzáférés, mert akkor ez nem hatékonyan kódolt halljuk folyamatosan a bűnöldözés, bűnöldözés, bűnöldözés szlogenjét, de hiányzik nekem az alapjogok, alapjogok, alapjogok ismételgetése. Főleg az Egyesült Államok összefüggésében várom a washingtoni missziót, és biztos, hogy ott erről is fogunk beszélni. Köszönöm szépen, Breyer úr! Mivel nem látunk ID vagy ECR képviselőt, rátérünk a Guére. Ernst asszony, köszönöm szépen. Először is az Európai Bizottságtól azt szeretném kérni, illetve arra szeretném emlékeztetni, hogy önök a mi szerződéseink védelmezői, és nem az USA szerződéseinek a védelmezői. Ezt kérem, ne felejtsék el egy kicsit, mintha összekeverték volna a jövőben, és azért egy kis cinizmus van a szavaimban, biztos észreveszik, akkor is ki kell ezt így mondanom. Az a helyzet, hogy az az USA-ban másak a standardek, ami az adatvédelmet illeti. Most, hogy ez nekem tetszik, vagy nem, ez egy másik kérdés. Egyszerűen ez tény, és ezek a standardek jóval alacsonyabbak, mint nálunk. Ez világos, ez nem új, ezt tudjuk. Tudjuk, hogy az USA-ban az adatvédelmet a fogyasztóvédelem kezeli. Most itt nem erről van szó, rendszer szintű probléma van, amivel foglalkoznunk kell. Csak annyit mondhatok, mindenki, és ön is figyelmeztet az a kapcsolatban, hogy ne legyünk túlságosan kritikusak. Ez a mi szerződésénk, a mi adatvédelem, adatvédelmünk védelme nagyon fontos. Ha ez nem történik meg, akkor ez súlyos következményekkel járhat. Ami az USA Privacy Shield-et illeti, itt a parlament kritikus volt, az Európai Bíróság döntését várjuk ezzel kapcsolatban. Volt azonban javítás is a Privacy shield kapcsolatban. Engem az érdekelne, hogy például mondjuk egy kávé alkalmával beszéltek a Privacy Shieldről, és hogy milyen javulásokra, korrekciókra kell sort keríteni, beszéltek -e erről. PNR Kanada. Teljesen világos, hogyha ezt megnézzük, hogy a PNR egyezmény az USA-val hogy néz ki, tudjuk, hogy ez sokkal rosszabb, mint Kanadával, és ezért teljesen világos, hogy itt változtatásra van szükség. Azt is szeretném tudni, hogy milyen hatásai vannak ennek, hogy akarnak eljárni, akarnak-e egyeztetni, van-e valami határidő, valamilyen ütemterv. E, elbizonyíték az USA-val, teljesen mindegy milyen formában, bilaterálisan, hát ez tényleg nevetséges. Csak a kollégák álláspontját tudom ebben alátámasztani. A hajam szála az égnek áll attól, ahogy ezt itt előadták. Nagyon aggasztónak tartom a helyzetet, és valóban a mi szerződéseink védelmére kellene koncentrálni. There should be time for Fontos, hogy mindenki lehetőséget kapjon a válaszadásra. Két képviselőnek tudok még szót adni. Egy percben kérem, Reszle úr. Köszönöm szépen a mm, miniszternek és az előadását Ciprus, Bulgária, Románia és Horvátország még mindig nem élvezhetik az EU és az USA közötti kölcsönösség elvén. Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, amely nem azonos más tagországok helyzetével, még akkor is, hogyha világos az, hogy a vízumentességi programok tagországi kompetenciába tartoznak, és a tagországok fontos, hogy hatékonyabbak legyenek, a válaszadásban. A bizottságnak e, milyen intézkedései vannak, illetve hogyan próbálják meg a vízumentességi programot segíteni, és a miniszter hogy látja az együttműködést, illetve az akadályok elmozdítását. Ami az elbizonyítókat illeti, azt gondolom, hogy igenis eh, érve, szóval valaki azt mondja, hogy erre nincs is szükség. Ha az európai nyomozati parancs létezik, akkor nagyon fontos határokon átnyúló hozzáférést felgyorsítani. Az USA cégei már most nagymértékben hozzáférnek az EU-s polgárok adataihoz, a meglévő eszközökön keresztül, keresztül saját titkosszolgálati szerveken keresztül, az önök sajtóközleménye miért mondja azt, hogy mindezt mi hamarabb le kell zárni? Itt Arról van ez szó, hogy káros szabályokat akarunk elfogadtatni hátsó kapukon keresztül. Nem látják azt, hogy mindez milyen veszélyes precedenst teremthet. Van még néhány percünk a válaszokra. Először a miniszterelnök helyettes urat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom a kérdéseket a csoportokban megvalós, megválaszolni. Grouped, uh, uh, for example, uh, Uh, someone mentioned uh, EU Canada PNR. Az EU Kanada közötti PNR um, uh, megállapodást említette az egyik kolléga. Erről a megállapodásról nem volt szó a találkozón, a vitákon arra összpontosítottunk, hogy hogyan javítsuk az eu a közötti PNR megállapodást, amelyet automatikusan megújítottak egy 7 éves időszakra. Mind a két vél említette. A közös értékelés jelentőségét arról, hogy a PNR megállapodás hogyan működik, és az értékelést, illetően azt gondolom, hogy a bizottság tud majd inkább konkrét információkkal szolgálni, ami a vízummentességet, illetve a kölcsönösség elvét illeti. Itt most a soros elnökség nevében beszélek, és a saját országom nevében teljesen egyetértek mindezzel. A biztos és az elnökség is világosan fogalmaztak a tekintetben, hogy mit gondol az EU erről a kérdésről. Az USA-nak lehetővé kell tennie az összes tagország számára a vízumentességet a kölcsönösség elve értelmében. Az USA az egyetlen olyan ország, amelyek polgárai vízumentesen utazhatnak be az Európai Unióba, viszont nem garantálja ugyanezeket a jogokat az összes tagországnak viszont. Átlátható folyamatokat kértünk, amikor a benchmarkokról volt szó a vízumentességi programot illetően, illetve a tripartit párbeszédet illetően, Lengyelország csatlakozás a vízumentességi programhoz jó jel, de mindez még nem elég. Az elnökség a bizottsággal együtt megpróbálja majd ezt a pontot az USA hatóságaival felvetni a találkozókon, ami az elbizonyítékot illeti. Mind a két fél elismerte azt, hogy hatékonyabb eszközre van szükség, amely lehetővé teszi a rendészet és igazságszolgáltatási hatóságok számára hozzáférést. A tanács mindezek kapcsán az elmúlt évben lehetővé tette a tárgyások megnyitását, EU és USA közötti megállapodásról, ami az elbizonyítékokhoz való hozzáférést illeti, és a főtárgyaló a bizottság. A tárgyalásokról a bizottság szól, majd néhány szót gondolom, de nagyon fontos, hogy a végső EU-s közötti megállapodás fontos, hogy mind az USA beli eh, EU eh, bizonyítékokra vonatkozó szabályoknak eleget, az erről jelenleg vita folyik, és nagyon fontos, hogy a meglévő USA-EU e, közötti megállapodásnak is megfeleljen mindez adatvédelmi kérdésekben is. A miniszteri találkozó nem jutott végkövetkeztetésre, ami a kódolást illeti. Felvázoltuk, hogy hol tartanak a viták mindkét oldalnak kodolás kapcsán ez egy jelentős kihívás mindannyiunk számára, de nagyon fontos a nemzetközi együttműködés. De nagyon fontos, hogy a rendészeti hatóságok megfelelő módon férhessenek hozzá a digitális bizonyítékokhoz. Elhangzott a külföldi harcosok kérdése, az EU és az USA között folyamatos tárgyalások zajlanak, és mind a két fél vitázott arról, hogy az együttműködést hogyan szeretné javítani, különösen ami a illetékes hatóságokat illeti, és az információ megosztását hatékonyabban szeretnék tenni. Köszönöm, miniszterelnök helyettes úr. Zágrában képviselem a szakbizottságunkat csütörtökön és pénteken egy találkozón. Bocinoki úr a soros elnökség prioritásait mutatja majd be, és ha jól értettem, január 27-én kerül sor erre a találkozóra. Az eu közötti találkozó májusban Horvátországban, Dubrovnikban folytatódik. Ez jól hangzik. Biztos úr, parancsoljon, mielőtt lezárjuk a ma délelőttöt, koordinátorok ülése lesz majd ezután, és utána folytatjuk az ülést délután. Köszönöm szépen. Szeretnék megismételni az, ami az előbb elhangzott a miniszter úr részéről a külföldi harcosokkal kapcsolatban. És nagyon fontos azt is látni, hogy az jó, hogyha egy évben kétszer párbeszédet folytatunk az Egyesült Államokbeli kollégákkal, és hát rá is kell vennünk a partnereinket arra, hogy például Kaliforniában milyen előrelépések történtek, ezt erről is jó tájékozódni, ami pedig az e-bizonyítékot illeti, ugyanazt tudom elmondani, amit október másodikán a meghallgatásom során vannak tárgyalásaink, de semmit sem akarunk lezárni azelőtt, hogy konkrétan az Európai Unióban megoldásra jutunk, és sikerül közös álláspontot kialakítani európai szinten. Ezen kívül pedig ez világos is kell, hogy legyen, de én nem akarom megváltoztatni a Privacy shield kapcsolatos álláspontunkat sem, Várjuk az Európai Bíróság ítéletét is, és természetesen azt végre is fogjuk hajtani a Privacy Shield témájában. Amikor először hallottuk az EU-USA PNR erről szóló um, értékelést, nos, hát ez idén áprilisban lesz kész, és hát gyakorlatilag az egész uh, időszakra kiterjed, 2012-től kezdve napjainkig. Fontos az, hogy az operatív hozzáadott értéket is értékelni tudjuk, a hatékonyságot, az arányosságot, és figyelembe vettük azt is, hogy hogyan haladnak a joggyakorlatok mindkét oldalon, még akkor is, hogyha nem ez volt a célja ennek a folyamatnak, de mégis fontosnak gondoljuk azt, hogy ezeket az eseteket, az esettanulmányokat értékelni tudjuk, amelyekben a célok mentén kell haladnunk. Értem természetesen a kódolásra vonatkozó különböző megjegyzéseket. Ezt értem, és szeretném is hangsúlyozni, hogy pontosan látjuk a különbségeket, de hadd magyarázzam el a mi magunk részéről, hogyan néz ki a helyzet. Az Egyesült, illetve az Európai Tanács is elfogadta azt, hogy nem kell semmiféle visszaélésre jogot adni, nem szabad, hogy aláássuk a saját kódolási rendszerünket, a biztonság a legfontosabb, ez szerepel egyébként a vonatkozó jelentésben is, és szeretnénk további megoldásokban gondolkodni. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ha ezekben a rendszerekbe szisztematikus backdoorokat beépítünk, az önmagában nem fogja a rendszert segíteni, inkább célzott, arányos hozzáférést akarunk biztosítani a rendvédelmi szervek számára. Az Európai Bizottság kimondja azt is, hogy ez az kódolási rendszer, ez rendkívül fontos számunkra a privát szféra védelme, illetve az adatvédelem szempontjából is. A állam és kormányfők is azt kérték, hogy segítsük a rendvédelmi szerveket abban, hogy a terrorizmus, a szervezet bűnözés elleni harcukban segítsük őket a titkosított szövegek megoldásában. Tehát készen állunk az arányos és igazolható a célokra való felhasználásra. Természetesen az alapjogok teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Ezen felül pedig a nemzetközi szervezet bűnözés felgöngyörítéséhez szükséges intézkedéseket is magába kell foglalja ez. Amit Kanadával aláírtunk, az is bizonyítja, hogy a teljes vízummentességet el lehet érni, akkor, hogyha mindkét fél részéről megtörténnek a kellő erőfeszítések, ez az Egyesült Államokban való kapcsolatunkban is megmutatkozik novemberben egy a Visa Waiver programba bevonták Lengyelországot is, és hát nagyon fontos az, hogy tovább tudjunk lépni ezen a területen, és az összes tagállamra ki lehessen ezt terjeszteni. A maga részéről az Egyesült Államok elkötelezett abban, hogy a meglévő célok mentén meg lehessen valósítani minél hamarabb ezt a nyitást. A kölcsönösségi mechanizmus azt kéri, hogy az Európai Bizottság is figyelembe vegye a külső kapcsolatok felfüggesztését, és nem fog hezitálni az Európai Bizottság a delegált jogi aktusok elfogadásában akkor, hogyha ez hozzájárul a helyzet javításához. De reméljük, hogy az erőfeszítéseink eredményre fognak vinni bennünket, és a fennmaradó négy orsz tagállamot is be tudjuk vinni az USA vízummentességi programba. Elnök, köszönjük szépen a Bucinokivik úrnak is a jelenlétet, és Reinders biztosnak is köszönjük, hogy eljött, hogy itt van, és hogy mindig készen áll arra, hogy magyarázatokkal szolgáljon, és hát kibírta ezt a LIBE szakbizottsági ülést is, egészen a legvégéig kitartott. Három órakor kezdjük ma délután a munkát, találkozunk, köszönöm. It's 15:15 15, actually, because there's coordinators meeting. We'll see you there.